meine Damen und Herren! Hölgyeim és Uraim! Kedves kollégák! Azt hiszem, hogy el kellene kezdenünk a munkát. Már kicsit késésben vagyunk. Nagyon fontos témát tűztünk ma a napi rendünkre. Mm, a bizottság részéről rá rendelkezésre állnak dokumentumok, és úgy döntöttünk, hogy az elhasznált fűtőelemek és rádióaktív hulladék mentesítésével kapcsolatban hangot adunk véleményünknek. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki elfogadta a meghívást. Köszönöm, aki tájékoztatást fog majd adni nekünk. Köszönjük szépen a vendégeknek. Ugye semmi újdonság nincs ebben, nagyon zsúfolt a program. Szeretnénk kihasználni a ma délelőtti időt, ezért hosszú bevezető helyet rátérnék a lényegre szeretném a kollégáknak mondani, hogy a szakmai előadásokkal kezdjük meg a mai délelőttöt. Ahogy a programban szerepel, Riote úrnak adnám meg először a szót. Riote úr a sugárzás védelem és az atomhulladék mentesítéséért felelős OECD <clears throat> Atomenergi Ügynökség eh, munkatársa. Még egyszer, nem ismétlem meg, amit mi gondolunk, Rióta, azonnal megadom önnek a szót, tessék. Nagyon szépen köszönöm, sajnos nem halljuk jól a mikrofont. Thanks, thanks, thanks. Pardon, now it's working? Okay, thank you. So, good morning. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretnék néhány eredményes nézettel szolgálni az OECD nukleáris energiaügynökségének a munkájáról, méghozzá a radioaktív hulladékok kezelésének nemzetközi megközelítéséről szeretnék beszélni. Ezt egy rövid bevezetéssel kezdeném, hogy az OECD részéről a hátteret megismerjék, aztán néhány szót szólnék a radioaktív hulladékok kezelésének helyzetéről, ahogyan a radioaktív és a bizottság az OCD-nél ezt látja. Aztán néhány olyan munkaterületről beszélnék, amelyeken még dolgoznunk kell, és nemzetközi kontextusban is jelentőséggel bírnak. Tehát akkor az OECD-re rátérve 33 tagja van az OECD-nek, és várhatóan Észtország is csatlakozni fog, talán jövő év elején, vagy 2012-ben pedig Oroszország is csatlakozhat. Nem minden OECD tagállam tagja a nukleáris energia ügynökségnek, a zöldek nem, a zöld színben láthatók. Szlovénia nem sokára csatlakozik majd az NEA-hoz is a jövő év elején. Nagyon szoros az együttműködés az Európai Bizottsággal, illetve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel Bécsben. Az OECD nukleáris energiaügynökségének legfontosabb munkáját, feladatait nem a főtétkársak, hanem a szakértői csoportok végzik, és 1500 szakértő dolgozik nekünk. Sajnos valami történt, mondja az előadó de folytatom. Tehát 1500 szakértő dolgozik nekünk van egy kis titkárságunk, nyolc munkatársa, tehát a szakértők munkája az világszerte, amely a munkák nagy részét kiteszi. És ezeknek a, ezeknek a feladatoknak az eredményei valóban jelentősek. Van egy technikai, tehát egy technikai ügynökségről beszéltünk, és hát a bizalomra és a kölcsönös megértésre alapozzuk a munkánkat. Nagyon fontos elismerni, vagy felismerni azt, hogy a munkánk az a szabályozók, a hulladékező ügynökségek, a politikai döntéshozók, illetve a K plusz F néhány képviselőjének munkájából áll össze. Aztán vannak megfigyelők Romániából, Oroszországból, Szlovéniából. Nagyon szoros az együttműködés, tehát az Európai Bizottsággal is. azok a területek, ahol erősebb a nukleáris energia ügynökség, az a hosszú élettartamú és magas aktivitású hulladékok kezelése. Több mint tíz éve foglalkozunk ennek a társadalmi aspektusaival, és most pedig akkor rátérnék a jelenlegi helyzetre. Az alacsony és közepes aktivitású hulladékok esetében nagyon nagy tapasztalattal rendelkezünk, mert több 50 és 80 között található már tároló létesítmény. Az elmúlt 5 évben néhányat be is zártak, de nagyon nagy tapasztalatot gyűjtöttünk össze a teljes életciklusnak az idejére nézve sajnos egyenlőre még a hőt termelő radioaktív hulladékokra sajnos nem találtunk megoldást nagyon különbözőek a koncepciók, vannak nagyon egyszerű mérnöki létesítmények a felszínen, de vannak felszín alattiak, amelyek 50-100 méterre a felszín alatt tárolják a nukleáros hulladékot vannak, és néhány ország úgy döntött, hogy még geológiai tárolásra alkalmas helyeket létesít. Vannak különböző kategóriájú hulladékok, és fontos is, hogy hasznos, hogy specifikus megoldásokat találjunk, például a grafit reaktorokból származó sajátos hulladékokra, vagy a kevert hulladékra is. Ugye a kiégett fűtőelemeket tekintjük radioaktív hulladéknak, és a geológiai tárolás mellett szeretnék alternatívákat is kidolgozni. Újra és újra felmerül a vita az úgynevezett egzotikus tárolási lehetőségekről, tehát űrben, vagy szubdukciós zónákban, vagy a fenékén, vagy még az alatti területeken lehetne elhelyezni a hulladékot, de igazából ezek megsértik a nemzetközi megállapodásokat, vannak biztonsági kérdések, és, és eh, nagyon nehéz a kutatás és a fejlesztés megoldás ezen a részen. Természetesen a transmutáció, az átalakítás lehetőséges felmerő, hosszú távú kapacitásokról beszéltünk, és hát a jelenlegi problémákat is megoldhatná a transmutáció. Majd később is említésre kerül ez, talán Tomaszke úr, mi is vizsgáljuk a transmutáció hatásait, illetve az előrehaladott üzemanyagciklusok tanulmányokat is vizsgálja. És az eddigi eredmények, egy négy éves tanulmány eredményei azt mutatják, hogy valóban csökkenti a térfogatot, és növeli az újrafeldolgozást, de tulajdonképpen a térfogatot tudja csökkenteni, és a bomlási hőt, és a, azonban azt is el kell mondani, hogy csak a teljesen zárt üzemanyag ciklusokra alkalmazható ez, és csak gyors úgynevezett tenyésztőreaktorok alkalmazásával megvalósítható ez. Tehát a jövőre nézve ez jó megoldás, tehát, de az a e, következő néhány évtizedben még nem számíthatunk erre a megoldásra. Aztán a tárolással kapcsolatban úgy gondolom mindenki egyetért azzal, hogy a tárolás ö, ö, megoldása nem fenntartható az állandó gondoskodás, egyszerűen túl nagy terhet róna a jövő generációkra. És egyetért ebben mindenki a közösségben. A kollégiológiai tárolás az egyetlen tudományos és technikailag megbízható hosszú távú megoldás, amely nem kíván aktív kezelést kérső. Aztán láthatjuk a radioaktív hulladékok kezelésének bizottságának kollektív véleményét. Itt mindenki egyetért, hogy a geológiai tárolás valóban példátlan védelmet nyújt, megvalósítható széles körben, alkalmazható különböző földrajzi helyszíneken is. Világszerte folynak már fejlesztésre, de hát fontos, hogy az érintetteket is kezdetől fogva bevonjuk, az ő és legyünk tekintettel. Nagyon sokféle utat lehet itt is kialakítani a különböző társadalmi, gazdasági, politikai, történelmi tényezőktől függően, tehát nem lehet mindenhol hasonló megoldást kidolgozni, de mindenhol ugyanaz a közös biztonsági cél vezérli ezeket az elképzeléseket. Néhány országban bizonyos szintig már előre lehet lépni, mert van elegendő információ, hát legalábbis tervet már lehet kialakítani a minden olyan ország számára, ahol radioaktív hulladékot kell kezelni. Most pedig gyorsan tekintsük át azokat a területeket, ahol nemzetközileg folytatjuk a munkát, egyrészt hosszú távú szabályozás kérdése merül itt fel. Természetesen vannak nemzetközileg megállapított elvek a közös egyezményben, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség alapvető biztonsági elvei is lefektetik ez az ICRP ajánlása is foglalkoznak ezzel és ha megnézzük a szabályozást, amely a hosszú távú aspektusokkal foglalkozik, akkor azt láthatjuk, hogy a különböző országokban vannak alapvető szabályok, de, de a szabályozás fejlettsége még nagyon eltér a különböző országok között, és hát a kiérleltsége, kiforrottsága és ezeknek a szabályoknak még nagyon eltérő. Egyértelműen vannak különbségek a, a biztonsági szabályokban, a hosszú távú ö, szabályozásban. Vannak olyan országok, ahol vannak kockázati tényezők és kritériumok, ö, de ezeknek a száma is változó, még ha ugyanazok is a kritériumok az egyes országokban. Ö, tehát itt nagyok a különbség már foglalkoztunk a holadék kezelési bizottságban ezzel a kérdéssel az OECD részéről, és hát szeretnénk legalábbis megmutatni, hogy, ugyanezek, hogy ezek a kritériumok ugyanolyan szintű védelmet nyújtanak a természet és az emberek számára, de nagyon nehéz ezt megoldani, túl sok a bizonytalan faktor, ezért igazán megfelelő értékelést még nem adhatunk ezekről a kritériumokról. Aztán rövid áttekintés a technikai kérdésekre, a technikai megbízhatóság, általánosságban nem tartjuk ezt nagy problémának. Az, a szakértők is bíznak abban, hogy a technikai megbízhatóságot biztosítani lehet minden jelenleg aktív projekt tekintetében. A technikai megbízhatóság alapját a nemzetközi K plusz F projekteken alapul, ugye a legkorszerűbb módszereket alkalmazzák, a számítógépes kiértékelés, a biztonsági esetnek a kiértékelés és fontos, nem szabad csak a számszaki eredményekre bízni magunkat, és csak ezeket kommunikálni, hanem integráltan kell megközelíteni a biztonság kérdését, azokat a mutatókat is figyelme kell venni, amelyeket nem egyszerű számszerűsíteni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, a, az a munka is, amelyet a felszín, felszín alatti kutató laboratóriumokban végeznek. És hát nem szabad alulbecsülnünk, lebecsülnünk a független felületi intézeteknek a munkáját, sem a legtöbb érintett országban van ilyen hatóság, és hát a, a szakértői értékelések is ugyanilyen fontos. Természetesen a technikai megbízhatóság tudásra, a tudományra, a K plusz F-re alapul, de hát lesznek változások, lesznek mindig újdonságok, tehát nagyon fontos, hogy a végrehajtók folytassák a K plusz elfelelő feszítéseket akkor is, hogyha jelenleg már, ha, már rendelkeznek tárolóval. A legfontosabb rész a munkánknak természetesen az érintettek bevonása. Szeretném a NEA-nak néhány tevékenységet ismertetni. Van egy fórum az érintettek bevonásáról, és a helyi érintettek e bevonásával történik a munka Finnországban, Kanadában, Belgiumban, Németországban, Spanyolországban, Magyarországon, Franciaországban, Svédországban, majd jövőre kezdjük meg ezt a munkát. Az érintetteknek részt kell venni, ez egy alapvető elv, ez a részvétel de az is fontos, hogy már korán vonjuk be az érintetteket, hogy közös értékeket és célokat lehessen kitűzni ezekben a projektekben. A technikai engedély mellett társadalmi engedély szükséges a tároláshoz a radioaktív hulladékok kezelésének területén, eh, ahhoz, hogy ez legitim legyen általános a nézet, hogy a projekteket lépésre lépésre kell kidolgozni, lehetőséget kell kínálni olyan döntési pontoknak, ahol változtatni lehet a folyamaton, az értékelésre reagálva lehessen alternatívát kidolgozni, vagy akár vissza is lehessen fordulni ezen az úton. Ez a lépésenkénti megoldás azt is jelenti, hogy az eljárásoknak átláthatónak kell lenni, világossá kell tenni a szerepeket, a felelősségi köröket, és hát a közvélemény részéről és fontos a részvétel, és az, hogy az értékelési mechanizmusok mellett nagyon fontos a közvélekedésnek a figyelembe vétele. Egyik nagyon fontos vitatott téma jelenleg, ami újra és újra felmerül, az pedig a visszafordíthatóság és a visszanyerhetőség, egyrészt, hogy az intézményi folyamatokat meg lehessen változtatni, de ugyanakkor a technikai lehetőségek is meglegyenek arra, hogy vissza lehessen nyerni a hulladékot a tárolókból. Ez a kérdés nagyon változó, attól függően, hogy milyen tárolóról is beszélünk. Egyelőre nincsen meghatározott nézet, vagy hiszen egyelőre kontinumról beszéltünk, a geológia és más különböző elhelyezési lehetőségek között, tehát nagyon változó a visszanyerhetőség, attól függően, hogy milyen tárolóról beszélünk. De a technikai visszanyerhetőség legalábbis bányászati, geológiai tároló esetében bizonyos fokig biztosítható, tulajdonképpen csak fokozatokra beszéltünk, olyan nincs, hogy egyáltalán nem visszanyerhető a hulladék, bármikor visszanyerhető hulladék bizonyos fokig. Tehát természetesen nincs ö, egy közös recept, ami mindenkinek megfelel, de a visszafordíthatóság és a visszanyerhetőség ö, kérdéseinek megoldatlansága nem szabad, hogy ürökként szolgálna arra, hogy ne tegyünk semmit, és csak üljünk és ölbetett kézzel. Van egy nagyon jelentős tanulmányunk, amit a partnerségi megközelítésről készítettünk az elmúlt időben. Néhány ország már partnerségi modellel ö, tudott szolgálni. A, a helyszíneken élőkkel történő partnerségről van itt szó. Ez nagyon hasznos. Ezeknek a partnerségnek a, a működőképességét az Biztos, hogy néhány jogot átruháznak a, az önkormányzat a helyi hatóságokra, hogy, hogy őket is be tudjuk vonni. Természetesen vétó joggal is kell rendelkeznek, legalábbis kell egy olyan pontnak lenni, amikor ők is akár vétóval is élhetnek. A partnerségeknek a bevezetése támogatást igényel, leginkább a közösségek részére kell tájékoztatás lehetőséget nyújtani arra, hogy megbeszélhessék, megütatassák a lehetőséget egy tárolónak, és hát támogatnunk kell azt, hogy akár a képzések vagy külső szakértők alkalmazásával és hát ez, ezzel egyidejűleg a kiegészítő társadalmi-gazdasági előnyeket is biztosítani kell rövid távon, de hosszú távon is az életminőség szempontjából fontos a partnerségi megközelítésben. Szeretnék egy konferenciára is a figyelmet Japánban, jövőre, októberben kerül erre sor. Ez a nemzetközi konferencia a geológiai tárolókról. Három évenként kerül sor erre és a jelenlegi téma úgy gondolom a jövőben nézve egy fontos lehet a geológiai tárolók szempontjában, tehát ez a regionális helyi bizalomnak a kialakítása ezzel kapcsolatban. És összefoglalva szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a geológiai tárolás elhelyezés technikailag megvalósítható, és nagyon különböző földrajzi adottságok mellett is megvalósítható az. Vannak kívások, amelyekkel foglalkozni kell, hosszú távú biztonságra gondolok itt. Elsősorban a technikai biztonságot, megbízhatóságot azonban úgy gondoljuk, hogy már nagy részt elértük a nemzetközi együttműködésnek köszönhetően. Jelenleg egy összetettebb döntéshozatali folyamat megközelítés folyik helyi, nemzeti, regionális szinten is a visszanyerhetőség és a visszafordíthatóság, amit már említettem, egy nagyon fontos eleme ennek a megközelítésnek, és e, próbálunk a helyi, próbáljuk a helyi regionális érintettek bevonását és segíteni programok kidolgozásával, de a partnerségek képítése lehet az egyik útja ennek. Köszönöm szépen a figyelmüket! Äh, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen ezt az első bevezető előadást és tájékoztatást, és szeretném Bruno Tomauska professzor, professzor urat mm, meghívni. Az Áhani Egyetemről érkezett a professzor úr, aki egy különleges témába fog elmélyülni. Kérem, öni a szó. Thank you, Mr. Royal. Köszönöm szépen, Royal úr. azonnal hozzá is fogok, amint a diáim megjelennek. A transmutációról kívánok ma beszélni a magas radioaktivitású hulladékok vonatkozásában, és először is egy pár szót szólnék a nukleáris kutatásról, illetve az ezzel kapcsolatos oktatásról, valamint arról, hogy mi a motivációnk. E, ezen kívül szólni fogok a politikai háttérről, Németországban a végleges elhelyezésről, a különböző projektekről, az agate fogalom, fogalmáról, illetve a megvalósíthatósági tanulmányról a transmutáció esetében. Tehát erről is fogok szólni egy pár szót, aztán a belga transmutációs projektről egy-két szót, majd a jövőbeli lépésekről, és végül egy, egy zárszó. Tehát először is a nukleáris kutatás és oktatás Áhenben, az Áheni ezzel foglalkozó intézetben dolgozom. 2008-ban indult ez útjára az Áheni Egyetem keretén belül. innovatív technikai megoldásokat fejlesztünk ki a teljes fűtőanyagciklusra, és és mintegy másfél év után 25 munkatársal dolgozunk, illetve különböző munkacsoportokba tömörülünk. Ezen kívül van egy reaktor biztonsági és technológiai intézet is Áchenben, kollégám Allelein professzor vezetésében. A kutatás olyan témákra összpontosít, mint a nukleáris ellátás, elhelyezés kérdései, illetve a biztonsági elemzések témája, a német projektre vonatkozóan, a transmutáció, illetve a nukleáris szimuláció, valamint a kommunikáció és a kapcsolattartás, a kapcsolatok. Ami az oktatást illeti, egy új masterprogramot vezettünk be, amely a nukleáris biztonsággal foglalkozik, egy Master of Science diplomát ad, és ez négy szemesztert ölel fel, tehát két évet teljes körű tanulmányok keretében, ez év októberében indult útjára. Ami a kurzus témáját illeti, nukleáris fűtőanyagciklus, operáció, illetve nukleáris létesítmények, nukleáris fizika, kémia, a nukleáris hulladék elhelyezése, feldolgozása, van egy nagyon magas teljesítményű szimulációs, számítógépes létesítményünk, ezen kívül foglalkozunk biztonsági elemzéssel, valamint a rádióaktív hulladék elhelyezésével. A célunk pedig az, hogy magas szintű, magas szinten képzett szakembereket oktassunk, akik a teljes nukleáris fűtő elem ciklussal foglalkoznak. Meg kell említenem, hogy A célunk a korábbi kormány keretében az atommentesség volt, azonban megváltoztatták terveiket 2005-ben, és ezért most az Aachen Egyetem keretében dolgozunk. Most pedig térjünk rá a transmutációra. Először is, hogy miért van szükség transmutációra, és mit is jelent ez. Nos, hogyha megnézzük, megnézzük a, a friss fűtőelemet, például 1000 kilogrammot, akkor azt látjuk, hogy az uránium 3,3 fokos hasadási szintet mutat, és ez azt jelenti, hogy 33 kilogrammot hozhatunk létre az urániumból a kezdetben három év elteltével még mindig 8 kg marad ebből, 8 kg, amit nem használtunk fel energiatermelésre. Ezen kívül a hasadási folyamat eredményeképpen vannak hasadóanyagok, plutónium, uránium, 236-os, illetve az aktinidek, összességében az aktinidek is ide tartoznak. A plutónium, illetve a rádió nukleusok, tehát az aktinidek esetében hosszú élettartamú anyagokról beszélünk, ezek azok az elemek, amelyek végleges elhelyezéséről bizt- kell végleges, e, végleges elhelyezésével kell foglalkoznunk több millió évre. Tehát Ez azt jelenti, hogy hosszú távú elhelyezési létesítményekre van szükség. A következő táblázaton 100 eh, évet ölel fel a eh, grafikon, és a rádió toxicitást mutatja a különböző elemekre lebontva, azt látjuk a jobb oldalon, hogy ezen elemek közül három felelős a hosszú távú radiotoxicitásért, a plutónium, az amurícium és a krómium, tehát a króm. Lehetséges ezeket a rádionukleusokat el ö, megsemmisíteni, de itt mintegy százezer évről beszélünk a friss urániummal összevetve. Nézzük, hogy mi a politikai háttér Németországban, a cél a végleges elhelyezés. A közepes aktivitású hulladék kérdését megoldottuk, azáltal, hogy végleges elhelyezési létesítményeket hoztunk létre. A Konrád 2002-ben kapott engedélyt, és most 2000, most van folyamatban ennek a létesítése, tehát 2014-2015-ben véglegesedik, akkor lesz kész. Ami a magas szintű aktivitású anyagokat illeti, a végleges atomtemetővel kapcsolatban most folynak a kutatások, és valószínű, hogy 2035-ben indulhat meg ennek a létesítése, akkor, hogyha megfelelőnek bizonyul. De természetesen a Gorlében egy olyan kérdés, amely nagyon nagy politikai hatást fejt ki, politikai vihart kavar. Tehát megpróbálunk más a atomtemetőket és atomtemető lehetőségeket is föltárni. Jelenleg nincs magas szintű, atom, mag, magas, szintű magas aktivitású hulladékokra vonatkozó atomtemető. Hogyha megnézzük a különböző hulladékkezelési stratégiákat, és ezt mutatja ez a következő grafikon, jobb oldalon az éveket látjuk, mint egy 10 millió évet talál fel a grafikon, illetve a kockázat potenciált a függőleges tengelyen. Hogyha semmit nem teszünk, a kiégett fűtőanyag végleges elhelyezését illetően, akkor a piros vonal valósul meg, tehát az lesz az érvényes forgatókönyv hogyha elégetjük a plutóniumot és az urániumot, újra feldolgozzuk az aktinideket, akkor a sárga vonal helyzete alakul ki. Hogyha a particionálás, újrafeldolgozás is megtörténik, akkor a kék vonal forgatókönyve érvényesül. Összességében ez azt jelenti, hogy a közvetlen elhelyezéshez képest jobb helyzet alakul ki. Nézzük, hogy mi a transzutáció elve. Hogyan lehet a hosszú élettartamú elemeket megsemmisíteni. Itt a 239-es plutónium esetét látják. Neutronokra van szükség ezek megsemmisítéséhez, azonban ehhez először is protonra van szükség, hidrogén nukleusokra, ezeket kell fölgyorsítani, majd van egy fűtő célérték, egy protonból mintegy 20 neutront hozunk létre, és ezeket arra használjuk föl, hogy aktiváljuk a négy rádió nukleust, az aktinideket, amiről beszéltem így rövidebb élettartamú anyagok jönnek létre, vagy pedig egyáltalán nem rendelkeznek ezek az elemek élettartammal. A transmutációval foglalkozunk, próbáljuk föltárni ennek a gázhűtéses alkalmazását Franciaországban és Belgiumban is vannak hasonló létesítmények, erre rá fogok térni a későbbiekben. Vannak projektpartnereink, az Áheni Intézmény, illetve az Jülichi Kutatási Központ, valamint a Siemens, és ezen kívül a Frankfurti Tudományos Intézet és Partner Intézet a célunk pedig egy gyorsító által vezérelt szubkritikus gázszűtési transzmutációs kísérlet, az agate, mit jelent ez? Szükség van a gyorsítóra ahhoz, hogy a kritikus, kritikus legyen a létesítmény. Hogyha a gyorsítót kikapcsoljuk, akkor kikapcsolnánk, akkor a folyamat leállna. Nézzük, hogy mik a célkitűzéseink. meg kell felelnünk a németországi phase-out politikának. Szubkritikus rendszert kívánunk létrehozni, illetve egy megvalósíthatósági tanulmányt készítünk, ezt 2009. októberében indítottuk útjára, és valószínűleg 2010. Eh, februárjában tudjuk közre, közreadni majd az eredményeket. Amikor azt mondom, hogy mi, akkor a saját intézményemről beszélek különböző projektpartnerekkel együtt, mivel kevés az idő, ezért ezt nem fogom most részletezni. Természetesen a legfontosabb kérdés a nukleáris fűtőanyag, a gyorsító. Ki lehet-e alakítani olyan gyorsítót, amely hatékonyan működne, illetve a neutron forrása kapcsolatos kutatások, hogyan néz ki a spalációs célkitűzés, illetve a gázütésű reaktor számára szükséges előfeltételekkel is foglalkozunk, valamint a magas aktivitású hulladék végleges elhelyezésével is. Azt hiszem, hogy nagyon fontos részletesebben megnézni azt, hogy mi az eredménye egy transmutációs folyamatnak, és hogyan segíti ez a végleges elhelyezést. Nézzük. Van egy spallációs cél, amely ö, körné, körében kialakítjuk a neutronokat. Természetesen a pajzsot találunk a legkülsőbb rétegben. Nézzük, hogy milyen rendszerek vannak életben, és mi a nemzetközi koncepció ebben a témában. Nos, alapvetően négy különböző koncepcióról beszélhetünk. Az első a francia koncepció, amely Astrid nevet visel. Ez egy szódiumhűtésű tenyésztőreaktor. A második az Allegro. Ezt a Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia fejlesztette ki. Itt a harmadik a Mira reaktor. Ez is egy tenyésztőreaktor. reaktor ADS módban működik, tehát kritikus és szubkritikus rendszerekkel. És végül a mi rendszerünk az Agate rendszer, amelynek a középpontjában a transmutáció áll. Hogyha összevetjük ezeket a potenciális szubkritikus rendszereket, tehát az agatét és a mérát, nézzük, hogy mik az előnyök és mik a hátrányok. Nos, hadd mondjam el, hogy a MIRA rendszer előnyei a magas fűtőkapacitás, illetve az, az alacsonyabb operatív nyomás. Ugyanezt megtalálják az Agate vonatkozásában, egy egyszerűsített fűtőanyagkezelésről van szó, illetve a, hogy amennyiben hibás a fűtőelem, a szennyeződés mentesítés egyszerűbb. Ezen kívül láthatják, hogy a spallációs kérdésben nagyobb a rugalmasság, a flexibilitás, a neutronok 15 cm-en belül jönnek létre, tehát egy pontos, pontrendszerű forrásra van szó az egyik rendszerben, a gáz hűtéses rendszerben ez másképpen alakul. és megfelelően el tudjuk égetni a hosszú élettartamú részek, részecskéket. Nézzük a következő lépéseket. A döntéshozatal német részvételre vonatkozik a MIRA projektben. A belga elnökség beszélt Angela Merkel kancellárasszonyjal ebben a kérdésben. Aztán következő lépés a gázhűtésű szubkritikus létesítmény, az Agate továbbfejlesztése, valamint ennek a végleges elhelyezés kialakítása Németországban. Nézzük az összefoglalást. A szubkritikus gyorsító rendszer megfelelő, hozzájárul a magas rádióaktivitású hulladékok elhelyezéséhez, csökkentéséhez, illetve a megvalósíthatósági tan, ö, tanulmány rám, rámutat a technikai ö, tulajdonságokra az ADS ö, és annak ö, komponensei esetében. Kutatásra és technikai fejlesztésre van szükség, és ö, még egy húsz esztendőre van szükség az előnyök bizonyítására. Köszönöm szépen a figyelmüket! Äh, darf mich ganz herzlich bedanken. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon érdekes, kiegészítő információkat kaptunk, és most pedig az első előadás sorozat végét Appel professzor úr kritikai megjegyzéseivel fogjuk színesebbé tenni. Kérem, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, Roy úr. Engem arra kértek, hogy mondjak valamit az atomtemetők biológiai ö, alkalmasságáról, technikai, gazdasági kritériumokról, a kiválasztási folyamatról, a helyszínek kiválasztásáról, méghozzá a közvélemény nézőpontja szempontjából nyilvánvaló, hogy tartalmilag nagyon fontos elemek vannak, itt kulcsfontosságú elemei vannak az irányelvnek, az irányelv tervezetnek. Három pontról beszélnék, aztán majd később kitérek a részletekre. Mi ez a három rész? a legmagasabb biztonsági intézkedéseket kell bevezetni összességében, biztonsági színvonalként. Az átláthatóság nagyon fontos, a döntéshozatali folyamat átláthatósága, aztán a közvélemény részvétele, az érintettek részvétele a döntéshozatali folyamatokban. Ebből a listámból már látják, hogy a viszony, a biztonságtechnikai kérdések és a nem biztonságtechnikai kérdések, szociális társadalmi aspektusok viszonya nagyon fontos ebben a kérdéskörben. Ezeket ugye az irányelvből, irányelv tervezetből idéztem. Ha megengedik, a következő kulcspontok alapján tartanám meg előadásomat, aztán általános szinten fogok majd mozogni, éppen azért, mert a geológia a tagállamokban, az EU-ban nagyon eltérő. És ezért minden országban konkrét, speciális döntéseket kell hozni. Az egyes tagállamok döntéshozatali kultúrája is eltérő. A jogalapot, a politikai keretet, ha nézzük, nagyon nagyak az eltérések. Nem lehet mindent egy fedél alá tenni, vagy nem lehet egy kalap alá venni. Nagyon fontos, hogy mindenki megfelelő megoldást találjon ebben a nagy keretben. Emlékeztetném önöket arra, hogy most ma miért is ilyen fontos ez a kérdés, az atomtemető lehetősége a geológiai, még geológiai helyszíneken. Nos hát, akkor erről szólnék. Ami a távolságot illeti. A kezelendő hulladék és a bioszféra közötti távolság nagyon fontos. A köztelévő geológiai helyszínek szerepe is nagyon fontos. Ami a geológiai sorompó kérdését illeti, a rádióaktív és más veszélyes hulladékok kérdésével, tehát a puffelzóna kérdése nagyon fontos. Nem tudom, mennyire lehet esetleg vízzel vagy gázzal ö, leszűkíteni, izolálni ezeket a hulladék típusokat egy passzív biztonsági rendszerről is beszélnék. Tehát eh, most itt az ellenőrzés, a monitoring, a javítás, a karbantartás, nagyon fontos elemek, de nem tartoznak ide. A passzív biztonság állapotát összevetik azzal az idő tartalmal kapcsolatban, hogy nagyon rövid időtanban szeretnénk ezt a biztonsági lehetőséget megvalósítani. Van lehetőség a stabilitást hosszú távon garantálni. Ha megnézzük a geológiai védő sorompok vagy pufferzónák kérdését, az agyos, ha kiválasztunk eh, egy helyszínt, akkor különböző természeti szempontokat figyelembe véve kell meghatározni, hogy a rádióaktív hulladéktárolás még geológiai helyszíneken költséghatékony. Úgy gondolták régen. Lehet, hogy ma már nem egészen így látjuk. Na most, ha megnézzük, nagyon hamar koncentráció alakult ki ezeken a helyszíneken. Az elejétől kezdve világos volt, hogy nem csak jó aspektusai vannak ennek a tárolásnak, ennek a még geológiai tárolásnak vannak hátrányai is. Ez persze a hosszú időtartamok is összefügg. Ha megnézzük a magas sugárzású hulladék tárolását, általában itt egy millió évről van szó. Ugye hallottuk a kollégától, hogy a veszélyeztetés időszak még hosszabb, ha nincs lehetőség csökkenteni a veszélyes hulladék sugárzását. A hátrányok abból adódnak, hogy egy millióven keresztül felügyelni, kontrollálni nem nagyon lehet ezt a helyszínt. Ha úgy tetszik, biztonsági torzulással kell számolni, ami a karbantartást, javítást illetve nem lehet garantálni. És természetesen a végleges mentesítése az elhasznált fűtőelemeknek, vagy azoknak feldolgozása fenntartható módon nem képzelhető el. A fő probléma azonban az, hogy a hosszú időtartam és a komplexitás miatt ö, be kell tudni mutatni a hosszú távú biztonsági intézkedéseket, de ezeket igazából tudományosan sem lehet alátámasztani. Egyszerűen minden folyamatot nem érthetünk most, nem lehet lezárt folyamatokról beszélni, nincs elég információnk erre vonatkozóan. Tehát, ha úgy tetszik, nagyon sok a bizonytalanság, persze csökkenteni szeretnénk ezeket a tényezőket. Ez mit is jelent? Ha egyáltalán rossz döntést hozunk, vagy kiderül az, hogy rossz döntést hoztunk, sajnálatos módon nem lehet csak úgy visszavonni ezen döntéseket. Azoknál az embereknél, akik a rádióaktív hulladék kezelésével foglalkoznak, szakmailag oda vezetett, hogy arra törekszünk komolyan, hogy a bizonytalanságot csökkentsük módszertani, kísérleti úton, módon. Robusztusabb, tehát egy, egy stabilabb rendszert kívánunk létrehozni ami kvázi megbocsátja, hogy esetleg nem egészen jó döntést hoztunk. Ami a kritikus közvéleményt illeti, az érintett közvéleményt. Ezt már nagyon hamar megtárgyaltuk ezt a kérdést, hogy más megoldási formákat is keresni kell. Kiváltképpen olyan helyzetben, amikor közeli helyszínekről van szó. Tehát az érintettek közelében lévő atomtemetőkről volt szó. Tehát más megoldást, más kezelési, hulladékkezelési megoldást kell keresni. Kiváltképpen, ami az atomtemető kérdését illeti a visszafordíthatóságot, az atomhulladék visszahozhatóságát. Itt van egy célkonfliktus, méghozzá a hozatávú biztonság és azon kívánság között, hogy ezt a hulladékot, vagy a hulladék egy részét egyszerű módon ki lehessen vonni ebből az atomtemető rendszerből, vagy végleges tárolási rendszerből. Ami a helyszínek kiválasztását illető tapasztalatokat illeti, nos, ebből arra jutottunk, hogy a műszaki, biztonsági szakemberek, a közölemény vitát folytat. Az 50-es, 60-as években stratégiákat határoztak meg, amelyek oda vezettek, hogy aztán az atom hulladék végleges tárolása volt a stratégia. A 70-es évek végén, a 80-as években, 2000 az előző évszázadban, helyszíni programokat dolgoztak ki, és indítottak el. Ennek következménye a legtöbb helyszínen az érintettekből nagyon sok tiltakozást váltott ki, különböző okokból. Ez a tiltakozás oda vezetett, hogy ezek a programok késlekedve kerültek megvalósításra, sőt valamely programot meg is szüntettek, vagy abba hagytak, felfüggesztettek. Ez oda is vezetett, hogy az illetékes intézmények szembesültek az érintettek aggájaival, érveivel, akik más álláspontot képviseltek, és igazából azóta a vita elemét, fontos elemét képezi az, hogy figyelembe vegyük az helyszínen élők, érintettek aggájait. Az úgynevezett stakeholder, tehát az érintettek, az érdekképviselő csoportok, a helyi lakosság képviselőinek véleményét figyelembe kell venni, és őket sokkal jobban be kell vonni a vitába, mint korábban azt tették. A 80-as években folytatódott ez a trend, és azóta a vita, a szociális, etikai aspektusok középpontjába kerültek az atomhulladék kezelésének vitája során. A 80-as évek óta beépültek ezek az elemek a vitámba, Ma nem hallható vita anélkül, hogy ne hangzanának el a blikfangos szavak, mint az igazságosság, szabályok, visszavezethetőség, átláthatóság. A 90-es években olyan eljárások kerültek megvalósításra, amelyek figyelembe vették a lakosság véleményét, különböző szinten állnak ezek az eljárások jelenleg. Kiváltképpen 2000 óta nemzetközi intézmények, mert hallottunk erről az első eladásban, a nemzetközi intézmények is foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel. Több kutatási projektről szeretnék szólni, amelyeket az Európai Bizottság is támogatott. Az egyik program 2000 és 2009 között három részben lezajlott COVAM. A COVAM a közösségi hulladékkezelési projekt, a Kovan projekt a helyi érintettek, a lakosság igényeire volt tekintettel. Szeretnék arra is utalni, hogy egy fő probléma ezeknél a vitáknál általában abból adódik, hogy korai fázisban, amikor a stratégiáról van szó, a stratégiai vitáról, persze a helyi érintettek, a helyi lakosság nem érzi magát még érintve a korai stádiumban. Tehát mm, véletlenszerűen néhány egyén érdeklődésének köszönhetően vesz részt a vitában, de a lakosság igazából már a döntés közelettével aktivizálódik. Tehát a közvélemény az elején nem annyira aktív, a később, amikor úgy érzik, hogy életüket veszélyezteti a közelőben létesítendő tároló, akkor kezdenek be lépni a vita folyamába. Ami a történelmi fejleményeket illeti, ugye van egy vita állapot, vagy vita állapot helyzet. Ha megnézzük az egyes csoportok, vagy lakossági csoportok véleményét, látják itt egy kutatás eredményét 2001-es évből, amikor arról van szó, hogy a közvéleménynek milyen elvárásai vannak az atomtemetőkkel kapcsolatban, a végső tárgyalásra kapcsolatban. Lássák, hogy a megoldás sűr, látják, hogy a megoldás sürgősége nagyon fontosnak számít, nagyon fontosnak tartják. 76%-a a megkérdezeteknek sürgős, nagyon sürgős feladatnak tekinti ezt a megoldást. Ha megkérdezik az emberek, hogy mi a helyzet a megvalósítással? Mi a helyzet, hogyha az önök közelében létesül egy ilyen atomtemető, akkor az emberek 80%-a nemet mond. Nálam, az én közelem aztán ne létesítsenek. Most kérem, ez a feszültség van, ugye? Tehát nagyon fontos egyrészt elfogadni, ugyanakkor meg a közelünkben nem akarjuk látni. Hát ugye, hát ebből adódik a 22-es csapdája. Itt van egy ilyen ö, nagyon kevés mozgástér, amivel ö, rendelkezünk. A megoldás keresve. Ma 2010-ben azt látjuk, itt a közmeghallgatás eredményekként látjuk, egy év feldolgozásával állunk elő, a közöleménynek bizonyos preferenciái vannak. Szeretnénk megóvni a jövő generációit a sugár hatástól, ezt több mint 80%-a megkérdezetteknek mondja. Szeretnénk transzparenciát, több mint 60%-a megkérdezetnek azt mondja. Aztán 60% azt mondja, hogy aktívan be kell vonni a közvéleményt a döntéshozatali folyamatokba. De csak 36-37%-a a megkérdezetek mondja, hogy a megoldás a geológiai tárolás. Tehát ezt nagyon kevesen mondják. A geológiai tárolás, vagy geológiai atomtemető ellenállásba ütközik az érintettek részéről. A közvélemény általában ellenzi ezt a megoldást. A civil szervezetek sem örülnek ennek. A civil szervezetek állást foglalnak persze ezzel kapcsolatban. Itt van egy kívánságlista, amelyet a Kovan projekt keretében dolgoztak ki, erre már hivatkoztam az előbb, és ha megengedik, néhány elemet fel megemlítenék, a D-t, legyenek átfogóak, technikai és társadalmi biztonság technikai szempontból, tehát mindenre kell gondolni, ez arról szól ez a díj, szociálisan is kell gondolkozni, mindenkit be kell vonni, akinek van véleménye, mindenkit vonjunk be a folyamatba. Aztán nézzük meg a kora és átfogó ö, bevonást. Mindenkit be kell vonni a folyamatba. Ezek a kívánságok fogalmazottak meg a projektben különböző érintettek részéről, és Rióte úr már említett egy speciális aspektust, a vétó a részvevők hozzájárulási lehetősége, vagy részveteli lehetősége, ennek mik a következményei a helyszín kiválasztására vonatkozóan. Ma már nem feltétlenül van csak csupán arról szó, tehát itt az atomtemetővel kapcsolatos vitában nem csak azt kell bemutatni, hogy a stratégia, amelyet követünk az atomtemető kapcsán, amely a legbiztonságosabb. Az adott ország körülményei szempontjából a legbiztonságosabb helyszínt kell kiválasztani. Ez nyilván már vitán felül áll, ezt meg sem kell említeni, ez magától értetődő. Ha megnézzük az érintetteket, megnézzük a közvéleményt, be kell őket vonni. Még egyszer szeretnénk arra hivatkozni, hogy a vita korai szakaszában nagyon nehéz mindenkit bevonni, meg persze a helyi lakosság az elején nem érzi megszólítva magát, csak később. Szabályok kellenek. El kell ismerni azt, hogy azok a régiók, amelyek úgymond megkapják ezt a nagyszerű atomtemetőt, el kell ismerni ezeknek a régióknak a teljesítményét. Nem csak azzal, hogy kompenzáljuk ezt a terhet, hanem hogy arra is kell törekedni, hogy megfelelő regionális fejlesztési stratégiát dolgozzunk ki, ami figyelembe veszi ezt. Zárásképpen összefoglalnám a következőket. Amit azt foglalnám össze, hogy az érdek ellentétekből, a nézeteltérésekből mi alakul ki. Persze tudjuk, hogy a legbiztonságosabb megoldást kell keresni, természetes ez, de ezeknek a konfliktusoknak mi az eredményük, mi a hatásuk. Nos, hogy lehet technikai és nem technikai, szociális aspektusokat hogy lehet összehozni? Ezek ö, szintézése nagyon nehéz. Ez azt jelenti, hogy még van mit tenni a jövőben. Miért is ez a helyzet? Nincsen legfelső érték, vagy haszonérték. Tehát Nincs egy olyan legfelső elem vagy aspektus, amely alapján ki lehet választani egy helyszínt. Most az, hogy adunk egy pluszt a biztonsági oldalon, de lehet, hogy az adott helyszín egy másik aspektusnál egy mínusz kellene tenni. Tehát, hogy adott helyszín kiválasztásánál sok plusz és sok mínusz van. És azt gondolom, az egyetlen valóban célra vezető megközelítés, a következő elvben fogalmazódik ki, safety first, a biztonság a legelső helyen, ez lenne a vezérelv, ha ezt az elvet tudjuk megvalósítani, akkor lehet az embereket arról meggyőzni, jó érvekkel, biztonsági érvekkel, hogy bár nem szívesen, de mégis fogadjanak el egy adott helyszínt a közelükben, mert hogy ez a legcélra vezetőbb, ez a legbiztonságosabb, egyszerűbb lenne persze őket arról meggyőzni, hogyha a helyszín kiválasztásánál alkalmazott stratégia valóban minden korábbi aspektusnak megfelel. Tehát, hogy mindenkit megkérdeztünk. A safety first elv azt jelenti, hogy az eljáráson belül a biztonság prioritást élvez a többi eleme kapcsolatban. Tehát, ha több opció is van, akkor is a biztonság lesz a rangat idős elv. Ezzel a záró gondolattal zárnám előadásomat is. Remélem, hogy nem vetettem önöket tanácstalanságba és bizonytalanságba. Igen, vannak olyan megközelítések a Kovan projektben például. Három éven keresztül eljárásokat dolgoztak ki, az egyes tagállamok közösen, és ezeket alkalmazták is az érintett tagországokban, amelyek segítségével az embereket nem csak meggyőzni lehet, hanem olyan döntéshozatali folyamatokat lehet elindítani, amelyek megfelelnek a konkrét elvárásoknak, eljárásoknak, az általam ismertetett általános feltételek mögött rejlő feltételeknek is megfelelnek. Köszönöm szépen a figyelmüket! Ähm, auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Önnek is köszönöm szépen az eladást. Ezzel az első információs blokkot lezárhatjuk, és kedves kollégák, most alkalmuk nyílik arra, hogy néhány kérdéssel még további információkhoz jussanak. Eddig egy valaki jelentkezett, Kalasz úr. Örülnénk, hogyha konkrét kérdéseket tennének fel, akkor a válasz is konkrét lesz. Kallas Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék a panel tagjainak is köszönetet mondani, hogy lehetőséget kínáltak számunkra arra, hogy nagyon hasznos információkhoz jussunk, amelyek természetesen az itt végzett munkákhoz is kapcsolódnak. A következőket szeretném megkérdezni, elnök úr. még a legoptimistább megközelítés esetében, tehát hogyha figyelembe véve azt is Tomahawson úr mondott, tehát, hogy összességében ezer éveken át nem fogunk megszabadulni a radioaktivitástól. Milliós nagyságrendben beszéltünk itt az évekről, és Appel úr említette a geológiai elhelyezést, amit tulajdonképpen keveréke a a tudományos és a társadalmi megfontolásoknak, és természetesen ez számunkra is nagyon fontos kérdés, és úgy tűnik, hogy hogyha továbbra is e, ilyen fejlettségi szintet követünk, egy olyan világban, ahol 2025-re 8 milliárd ember fog élni, és nagyon gyorsan felednek az ázsiai, főleg a, a dél-kelet-ázsiai csendes óceáni országok. És hogyha növeljük a villamos áram felhasználását olyan mértékben, ahogy most is látjuk, akkor az energia szükséglete az emberiségnek, és növekedni fog, és akkor még további e, bi alternatív energiák felettségi szintjét is figyelembe veszük, akkor láthatjuk, hogy a nukleáris energia komoly e, faktor lehet a megoldásban, de hát nagy a bizalmatlanság, a gyanakvás, a fenntartások még nagyok az atomenergiával kapcsolatban. Különösen Bill Gates intézett támadást ez ellen. az alternatív energiaforrások azonban csak 10-12 százalékát tudják lefedni az energia szükségleteinknek. Bill Gates tehát a jelenlegi helyzetet támadta, és javaslatokat tett a finanszírozási támogatás az alternatív energiaforrások fejlesztésére. Nem tudom, mit, gondol, ö, ö, ö, mit gondolnak önök az alternatív energiaforrások fejlesztéséről és a nukleáris energiát is figyelembe véve, és ennek a lehetőségeit felmérve, és a jelenlegi fejlettségi szintre is tekintettel lévén kérdés, hogy milyen kihívásokkal kell a jövőben szembenéznünk Európában, Észak-Amerikában, különösen jelenlegi helyzetet figyelembe véve, és a, a jelenlegi fontos kérdéseket is figyelembe véve. Köszönöm. Most pedig egy kérdés Tomauszka úrhoz, illetve két kérdésem is lenne hozzá. Milyen fejlődési stádiumban uh, vannak a, azok a reaktorok, amelyek a partíciót, a transmutációt elvégezni tudnának. Jelenleg uh, nem tudok róla, hogy Belgiumban a Műra projekt már annyira előre haladott állapotban lenne, és egyáltalán ki áll a reaktor projektek mögött, ki finanszírozza ezeket, és hogyha ilyen nagyszerűek a kilátások, a, a, akkor kérdés, hogy hogy azokban az országokban, ahol atomenergiát termelnek, a transmutáció miért nem képezi részét már is az ártalmatlanításnak. Aztán Riotta úrhoz és Appel úrhoz lenne kérdésem méghozzá a javaslat Öttinger úrféle irányelvben is szerepel az, amire hivatkozni szeretnék, és az előadás során is hallottunk arról, mégpedig arról, hogy több olyan ország is van, amelyben már konszenzus uralkodik arra vonatkozóan, hogy a mély geológiai végleges elhelyezése a hulladékoknak a legjobb megoldást kínálja, és szívesen hallanám önöktől, hogy ez a konszenzus milyen minőséget képvisel, ki, mikor, hogyan hozta létre ezt az egyetértést, ezt a konszenzust. Tehát Riotta úr ugye említette a szociális társadalmi engedélyezését a mély geológiai projekteknek, tehát már ez is benne foglaltatik a konszenzusban, vagy pedig ez a konszenzus inkább eh, a, a, a társadalmi döntéshozatalon kívül jött létre. Aztán arra is kíváncsi lennék, hogy véleményük szerint a Pelú, Rio Teor, mely országokban lehet a mély geológiai végleges elhelyezését a magas aktivitások, hulladékok hamarosan megoldani, tehát ahol már a fejlettségi szint, a megvalósítás szintje már ott tart, hogy hamarosan valóban ez megvalósulhat. Illetve ezek a az eljárások hol ö, szakadtak meg. Erre is kíváncsi lennék, és Appel úr még egy fontos témát felvetett, Németországban és ö, ö, fontos kérdés az ugye a visszanyerhetősége a nukleáris hulladéknak az Asszel telephelyről. Ö, tehát milyen kritériumok vonatkoznak erre a visszanyerhetőségre vonatkozóan? Köszönöm szépen! Talán még én is hozzátették egy kérdést, mert Tomauszka úrnak szeretném még én is egy kérdést tenni. Tehát ugye hallottuk hogy a kérdés, hogy mi a jelenlegi helyzet, és hát egy érdekes alternatív vagy kiegészítés miatt szeretnék kérdést feltenni. Tehát Tomoszka úr, milyen időkeretet lehet elképzelni, hogyha ezeket a projekteket kívánjuk követni? Mikor, mit érhetünk el? Hát ez fontos lenne. Most pedig Herzog asszony tehát fel kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Úgy gondolom, hogy nagyon időszerű lenne néhány kérdésem is. Először is Tomauszke úrhoz intéznék két kérdés. Az említett projektek ö, mindegyike ö, esetében érdekes lenne, hogy az a, hogy mikor érhetünk el valódi eredményeket, hogy néz ki a menetre. És az Európai Parlament számos alkalommal kijelentette, hogy ezeknek a projekteknek előre kell haladnia, tehát nem lehet, hogy mindig csak új és újabb projekteket engedélyezünk, de a végrehajtási szakaszban elakadnak, lelassulnak ezek a projektek, nem megfelelőképpen követik ezeket, tehát jó lenne, hogyha itt is történni. És lenne általános kérdésem is az előadókhoz, amikor a magas aktivitású hulladékok eh, elhelyezéséről beszélünk, akkor talán az egyik legfontosabb eldöntendő kérdés, hogy minden tagállam önmagában felele ezért, magának kell megoldania, vagy pedig megoldhatjuk-e ezt ha, ha kevesebb tároló helye, mint ahány nukleáris energiát termelő tagországban. Tehát a kérdésem az lenne, hogy mit gondol, hogy, hogy a, ezeknek a telephelyeknek a száma, a tárolóknak helye, mi, mi lenne az ideális szám Európában. És aztán egy nagy kérdés a döntéshozatala kapcsolatban. Ugye az energia területe nemzeti hatáskörbe tartozik, és hát és hogyha kevesebb az atomenergiát nem, használó tagállam, akkor meg kell változtatnunk a döntéshozatalai folyamatot. És nemzeti, helyi, regionális szintekről is beszéltünk, de hogyha a tagállamok között ö, is ö, ö, harmonizálni kellene a folyamatokat, a döntéshozatalt, fontos lenne, hogy ezt is megvizsgálja a kutatás és az érintettek. Tehát ezek a legfontosabb témák, amelyek az irányelvvel, a tervezett irányelvvel kapcsolatban is felmerülnek. Köszönöm szépen. Brezina kolléga kapja meg a Köszönöm szépen. A Hams asszony már részben feltette az én kérdésemet. A kérdés az, hogy a kutatás eredmény alapján fel tudná becsülni azt, hogy milyen költségekkel jár egy tonna nukleáris hulladék feldolgozása a transmutáció segítségével, tehát így, hogy a legaktívabb nukleusoktól megszabadulunk mindeközben tudna gazdasági becslést tenni? Tehát milyen pénzügyi teherre jár ez? Mennyiben nőne meg az áram ára? Van -e esetleg ilyen érték, ilyen becsült érték, számítás? Köszönöm szépen. de Szizely asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a nagyon érdekes előadásokat. Úgy gondolom, hogy Európában és a világon általában szembenézünk egy ellentmondással. Amikor a fő kihívásákról van szó, klímaváltozás, társadalmi rendszerek, ugyanez elmondható a nukleáris energiáról, illetve a hulladékkezeléséről. Az emberek tudják, hogy mit kell tenni, az emberek azt kérik a kormányoktól és politikusoktól, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket, ugyanakkor meg abban reménykednek, hogy mégsem történik ám semmi. Nézzük meg, hogy mi történik az áram területén. Nagy gépeket veszünk, túlfűtjük házainkat, minden készüléket bekapcsolva hagyunk, a villanyokat nem kapcsoljuk le, ugyanakkor azt kérjük a politikusoktól, hogy tegyenek valamit. Ez egy ellentmondás. Ezzel szembe kell nézni, valamit tenni kell ezen a területen. Azt gondolom, hogy a tudomány, a világa, az ipar és a politikusok jó lenne, ha komolyabban beszélnének ezekről a kérdésekről. Nem szabad arra gondolni, hogy hogyan tudjunk, ne úgy beszéljünk, hogy az embereknek az tetszik. Ne a közvélemény szája íze szerint teszünk, hanem szembesítjük az embereket ezekkel a tényekkel. Ha figyelembe vesszük, hogy mi történik a világban körülöttünk, hát és már föl kellene ébredni, azon kellene gondolkozni, hogy a döntéshozatal hogyan lehetne úgymond inkluzívabb, hogyan lehetne mindenkit bevonni. Gondolkozunk el azokon a normákon, amikre szükség van, mondjuk az áramtermelésnél. Aztán is gondolkozni kell, hogy hogyan lehet minden erőmű biztonságát garantálni, és a biztonságos hulladékkezelést. Második téma. Amit az előttem szóló említett, többet szeretnék tudni a transmutációról. Ezek a folyamatok mikor lesznek piaci értékesíthető állapotban? Ez tudás, pénz, mi hiányzik ahhoz, hogy ez bekövetkezen? Tamászke úr, ön említette azt is, hogy még 20 évre van szükségük. Szerintem azt kellene garantálni, hogy ez előbb bekövetkezzen. A, ö, ha még 20 év beruházásra és kutatásra van szükség, hát mi van akkor ez a igenis, igencsak veszélyes hulladék tárolásával kapcsolatban. Most ki lesz a beruházó? A magán szektor nem kíván beruházni, hiszen valóban el kell helyezni ezt a veszélyes hulladékot, és ez nagyon nagy teher lenne a költségvetéseinknek is. Szeretnék erre választ kapni. Rebecca Harms kolléganő kérdése arra ösztönzött, hogy föltegyek egy újabb kérdést. A transmutáció segít abban, hogy kezelni tudjuk a hulladékot, az atomhulladékot. Hasonlóképpen, ahogy más hulladékot kezelünk. Egyfajta resziklálás, újrahasznosítási módszer ez. Mi a helyzet azokkal az országokkal, ahol nincsenek olyan ideológiai, vagy nincsenek olyan geológiai viszonyok, ahol, ahol volna lehetőség a geológiai tárolása? Emlékszem, hogy voltak hasonló kezdeményezések a közép- és kelet-európai országokban. 15 évvel ezelőtt voltak ilyen projektek. Minden nagyszerű volt, amikor megvitatták a projekteket, de amikor az a kérdés merült fel, hogy ezt a hulladék tárolót hova helyezzük, akkor minden leállt. Megjegyzés inkább zárásképpen nem kérdés. Appel úr, ön azt mondta, hogy safety first. Egyetértek ezzel a premisszával, nem csak amikor hulladékkezelésről van szó, hanem amikor az atomerőművek működtetéséről van szó. Nem gondolja talán azt, hogy valami más teszünk. Jó lenne figyelembe venni a szociális elfogadhatóságot, amikor a helyszíneket kiválasztjuk az atomtárolók, vagy hulladéktárolók, <clears throat> vagy az erőművek helyszínét, amikor kiválasztjuk. A szociális elfogadhatóság áll első helyen. És ha a társadalom elfogadja ezt a helyszínt, akkor lehet megvalósítani. A szociális elfogadhatóság kérdésén úgy gondolom, a szakértők véleményét nem veszik úgy figyelembe, hogy kellene. Köszönöm. Azt kérem szépen, hogy adjanak a tisztelt szakértők a választ. Kezdjük most hátulról. Appel úr, utána Riotte úr. A transmutációt az külön kezeljük, mert különben nagyon szertálkozó lesz. Appel úr. Ha megengedik, akkor Hánz asszony kérdésére reagálnék. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy mely országokban van konszenzus az atomtemető kérdésében. Ez természetesen attól függ, hogy kit kérdezünk meg. És persze, általában elmondhatjuk azt, hogy az atomtemető, ugyanak a módosítása, a végsetárolás, tárolás ott talál nagyobb támogatottságot, kicsit nehéz megállapítani, hiszen az emberek általában nem pozitívan nyilatkoznak ehhez a kérdéshez, vagy elkerülik a tiltakozást, pozitívan nyilatkoznak, de nem feltétlenül konszenzus jelent az, hogy valaki pozitívan nyilatkozik. Tehát a legtöbb támogatottságot ott találunk, ahol a kiválasztási eljárást is támogatják ahol maga a kiválasztási folyamat is támogatott, és az emberek úgy gondolják, hogy komolyan veszik őket a folyamat során. Tehát szoros kapcsolat található a konszenzus, a stratégia iránti konszenzussal kapcsolatban, és az eljárással kapcsolatos konszenzus között fontos az összefüggés tehát. Ez leginkább azokra vonatkozik, akik nem szakmailag foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hanem akkor szólnak, amikor érintettek, érzik magukat, vagy más okból részt vesznek a vitában. Nagyon nehéz, nem tudnám azt mondani, hogy hol a legnagyobb a konszenzus. Egy kis utalást tehetnék az önkérdésére tett válaszomból, mely országok a legelőre halladottabbak. Ez egy indirekt válasz lehetne a konszenzusra. Úgy lehet meghatározni azt, arra a kérdésre van, hogy melyik eljárási szakaszban vannak. Én most így erre nem szeretnék válaszolni, Németországban nagyon előre haladatok vagyunk. E, erre, ha Tomaszka úr e, már hivatkozott, nagyon nagy vita folyik a helyszínről, hogy marad-e, vagy nem, Gorlében, vagy nem, vagy lenne kiegészítő helyszín. A formális előre haladottság önmagában nem mond ki eleget a konszenzusról. A fontos az, hogy hogyan dolgozzák fel, vagy ki az egyes lépéseket. Megint visszautalnék a kiválasztás a kiválasztási eljárásra, arra az eljárásra, a stratégiára, a helyszín kiválasztására vonatkozó eljárásra. Az USA nagyon előre haladott. Őket azonban kihagyom, mert ők másként jártak el, mint mi, de Európában azt kell mondjam, én úgy gondolom, hogy a svájci modell, a nagyon is aktív, a rádióaktív hulladék esetében a legelőremutatóbb, hasonló problémákkal rendelkeztek, mint mi a 80-as, 90-es években, mert nem támogatták őket az érintettek, a formálisan, ugye Svájcban ugye a kantonoknak kellett volna zöld utat adniuk, de nem tették. Aztán a politikai vezetés, az illetékes politikai vezetés, illetékes miniszter, az, addig, az akkori szakminiszter széles körű közvitát folytatott a radioaktív hulladék kezeléséről nemzeti szinten. Egy nemzeti vitát vezetett be, nem konszenzusos megoldás lett az eredményenek a vitának, akkor aztán megkért egy szakértői bizottságot, ahogy ezt tenni szokták, és a szakértői bizottságnak a mandátuma az volt, hogy gondoskodjon arról, hogy biztonsági szempontból a Svájcban meghatározott célok Ha megnézzük, hogy be kell tartani a biztonsági kérdéseket és a lakosság véleményét, nagyon fontos az, hogy egy megoldás kerüljön kidolgozásra. Kidolgoztak egy javaslatot, törvényileg jóváhagyták, és a törvény alapján egy helyszín kiválasztási eljárást indítottak el, amely az első elemét zárta le az első szakasznak, és ez a széles körű társadalmi vita, minden érintett ember bevonása, a szomszédos országokat is intenzíven bevonták ebbe a folyamatba. Ez a, az eljárás, a svájci eljárás bizalommal tölt el azzal kapcsolatban, hogy idézőjelben elég gyorsan megoldást találunk, ha ezt a folyamatot követjük a svájci modellt. Tehát Skandináviában, a skandináv országokban elindított folyamat, Svédországban és Finnországban szerintem pozitív ö, záráshoz vezethetne. Én úgy gondolom, hogy a vétójog Svédországban, ez egy jogi különlegesség, a vétójog, amely más országban nincs, Svájcban is volt, ma már nincsen ez a bizonyos vétójog, Svájcban van ez a, vagy Svédországban van ez a vétójog, van egy hosszadalmas folyamat a közvélemény bevonásával Svédországban. Ez nem oda vezetett, hogy minden érdek ellentétet feloldottak volna, viszont oda vezetett ez a hosszadalmas folyamat, hogy egy bizonyos megközelítési formát találtak, amely a megoldás kulcsát rejti magában. Amely a harmadik kérdést életi ami a hulladékok visszavonását, fellelhetőséget illeti, ezt írtam fel, de elfelejtettem, hogy mire vonatkozott a kérdés elnézést. Hámzasszony? A kérdés a következő volt. Egyáltalán hogyan dolgozzák fel most ami az eljárásokat, a politikai tervezéseket, ha megnézzük, ezek hogy foglalkoznak a felelhetőség és visszavonhatósága kapcsolatban? hiszen egy szövetségi minisztérium, egy német szövetségi miniszter elrendelte, hogy 120 atom hulladéktároló egységet vissza kell hozni az Asseli helyszínről. Válasz, az aszeli helyzet nagyon sok vitához vezetett, és azt hiszem, hogy abból indulhatunk ki, hogy az új biztonsági előírások ezzel kapcsolatban vannak, amely majd lecsapódik azzal kapcsolatban, hogy 500 éven keresztül fenntarthatók kellenek legyenek ezek az atomhulladék tároló hordók, ami a tervezett vitát illeti ezzel kapcsolatban, nagyon eltérőek a megközelítések. Svájcban egy kombinációt dolgoztak ki. Tehát a visszahozhatóság, visszavonhatóság csak adott időkeretben, meg nem határozott időkeretben. Tehát nem hosszú távon kívánják garantálni ezt a visszahozhatóságot mert a célkonfliktus, a jó érvek, a biztonsági érvek, amelyek az atom temetőből adódnak, a végső tárolásból, és azon opciók között, hogy viszonylag egyszerűen lehessen hozzáférni a hulladékhoz, hogy ki lehessen emelni elemeket belőle, ez egy technikai célkonfliktus, amely ö, nem lenne jó, ha örökké valóvá ö, válna, ez így nem működik. Svájcban egy olyan utat választottak, amely egyrésztről a közvéleményt bevonja a folyamatba, utána elég, jó, akkor váltunk eleget, azt mondják, jó, most akkor zárjuk le véglegesen, a második pedig a tiltakozás. A tiltakozás az atomteremtő, eh, bocsánat, azt kell bemutatni, nem, tehát azt kell demonstrálni, hogy az atomteremtő valóban megfelelő biztonságot garantál, egy reprezentatív kis hulladék mennyiségen kell bemutatni, hogy működőképes biztonsági szempontból ez a végső tárolóhely. Ez az eljárás még nincs végig tervezve, nem a végig, nincs a végig letervezve, megtervezve. Egy másik opció az, amely Skandináviában választottak, egy ilyen demonstrációs, vagy ilyen modellértékű tárolási ö, helyszínt választottak ki, vagy eljárást. Így módon kívánják bemutatni, hogy ahhoz Riotta úr is említette, hogy bizonyos rendszerekből ki lehet vonni a hulladékot. Ezt be kell mutatni ebben a kísérleti projektben, vagy modellprojektben. A, az, hogy visszavonhatóság, vagy valami hasonló fogalom, ez mindenütt szerepel. A hozzá tartozó megközelítések technikailag, társadalmilag, politikailag, a kérdés persze az, hogy ezt a folyamatot hogyan lehet lezárni. Ezek nagyon eltérőek, ezek a folyamatok. Általában azt mondanám, hogy még nem igazán értek be ezek a folyamatok. Hercogasszony azt a kérdést tette fel, hogy minden országnak legyen-e végső megoldása a hulladék tárolására a saját területeken kötelező ez. Tehát az aktív atom hulladék támlására kell -e minden kis országnak egy-egy tároló, vagy lehet esetleg közös megoldást is keresni. Én biztonsággal szeretek foglalkozni, és számomra nagyon fontos a biztonság. Olyas valaki vagyok, aki fontosnak tartom a társadalmilag fenntartható megoldást az adott helyszín esetében. Én úgy gondolom, hogy persze, ha mindenki önkéntesen vállalja a közös megoldást, ha figyelembe veszük az összes biztonsági, társadalmi aspektust, szerintem olyan megoldást kell találni, nagyon nehéz helyzetről van szó. Nagyon nehéz közvetíteni, elfogadhatni azt, hogy egy kis ország áramot termel atomerőművekkel, és persze atomhulladékot is termelt, és most az atomhulladék, miután nincsen megfelelő helyszínük, most természetes okokból, vagy geológiai okokból nincs minden országnak olyan alkalmas helyszín, ahol tárolhatná az atomuladékot. Most persze nagyon nehéz elfogadatni, hogy egy másik ország vállalja fel ennek a tárolását. Mint említettem, nagyon nehéz lesz megoldást találni, ez persze érthető. Jordan Cizel asszony hivatkozott arra a konfliktusra, nevezhetjük bárminek, a társadalmi elfogadhatóság és a technikai követelmények közötti feszültségről beszélt. Én megpróbáltam elkerülni az elfogadhatóság fogalmát, persze hivatkozni kellett volna az elfogadhatóságra is. Nincsen megoldásom, amely általános érvényben alkalmazható, európai szinten nincsen mindenki számára elfogadható megoldásom, mert az ország specifikus feltételek nyilván nagy szerepet játszanak mindebben. De én úgy gondolom, hogy a következőt kell érvényesíteni. Safety first, ez az elvet mindenképpen, tehát ez felső, mindenek feletti alapelv, Egyébként, mint említettem, persze az ország specifikus feltételektől is függ. Köszönöm. Jó, te úr, öni a szó. Köszönöm szépen. Csak összességében azt gondolom, hogy Apel úr már minden felvetett pontra válaszol. Hogyha mélyebbre hatóban megvizsgáljuk a kérdést, hogy hol uralkodik konszenzus, akkor az általános válasz az, hogy Svédországban, tehát ott elvben Németország is konszenzust ápol, a geológiai tárolása kapcsolatban Svájcban is így van, Kanadában is. Kanada az atomtemető programját újra gondolta, három-négy évvel ezelőtt, és az új program keretében a kanadai társadalom bevonása és fontos szerepet játszik. Két évvel ezelőtt megkezdődött ez a folyamat, és hát itt sikerült már nagy, komoly eredményeket elérni a konszenzus teremtés területén, bár hát teljes konszenzusból sosem indultunk ki. A Svédország, Finnország, Franciaországban beszéltünk a legkomolyabb előrelépésről, hogyha most tényleg időablakokat időtengely mentén akarjuk a fejlettséget meghatározni, illetve a siker valószínűsége mentén szeretnénk megállapítani a fejlettséget, akkor ezek az országok, tehát Svédország, Finnország, ők abból indulnak ki, hogy a következő évtizedben már üzembe helyezhetnek ilyen létesítményt. Franciaországban van törvényes időkerete is ennek. Ami a visszanyerhetőséget illeti, illetve a visszafordíthatóságot, nagyon különböző kérdések ezek. A legtöbb országban törvényesen is adottak ennek a kereteit, és meghatározzák, még meg kell határozni, hogy milyen intézkedéseket kell foganatosítani eh, ennek biztosítására. Ez nagyon változó Franciaországban, és meg szeretnék követelni a visszanyerhetőséget az atomtemető törvényben. 2013-ban azonban még egy nagy közvitára fog sor kerülni ezzel kapcsolatban, és akkor lesz majd részletesebb törvényes keretein ennek a kérdésnek. Ami pedig a regionális szint a regionális atomtemetőrendszerek kérdését, illetve úgy gondolom erre nehéz választ adni. Appel úr is említette ezt, tehát itt meg sokszorozódnak a problémák, nagyon nehéz átláthatóvá tenni a folyamatokat, mindenki egyetértését biztosítani, és technikai oldalról sem egyszerű ennek a megoldása. Úgy gondolom, hogy itt még nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk, vannak már ugye, vagy lesznek egyes működő ilyen projektek, és akkor több lesz a tapasztalat, és az elfogadottság mértéke is váraton nőni fog. Ami pedig azt a lehetőséget illeti, hogy olyan országok, amelyek kevés atomreaktorral rendelkeznek és kevés energiát termelnek, ö, a, érdemes ezzel kapcsolatban Finországot megnézni, ugye ott négy reaktor működik, az ötödiket építik, tehát akkor már, például számukra már megtérül az, hogy egy saját tárolót hozzanak létre, de egyébként, tehát a geológiai sajátosságoktól eltekintve a kis országokat sem tanácsolnánk el a saját tárolótól. Svájc esetében is nyitva áll továbbra is, hogy sikerül regionálisan megoldást találni a hulladékkezelésre. De hát sikeresen váratlan sikeresen tudják folytatni a saját programjukat. A biztonság és a társadalmi elfogadottság appell úrtól hallottuk, hogy a biztonság az elsődleges, mindenhol ezt halljuk, safety first, minden telepén ez hangzik el, de hát mennyi az a biztonsága, amire valóban feltétlenül szükség van. Hát, itt mi nagyon összetettek ezek a kérdések, nagyon nehéz pontosan meghatározni, hogy százezer év múlva mennyire lesz biztonságos egy-egy létesítmény. Úgy gondolom, hogy már elértük azt a szintet, amely elfogadhatónak ö, tartató, de ezen kívül még a társadalmi kérdések is felmerülnek. Talán még egy rövid megjegyzés Uh, Cukálász úr kérdésére az alternatív energiaforrásokkal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a összességében vizsgáljuk meg a, az energiatermelés rendszerét, és úgy gondolom, hogy az elfogadhatósággal kapcsolatos vitáknál is az felmerül az atomtemetők elfogadottságával kapcsolatban, és mindig felmerül, gazdasági oldalról is felmerül ez a kérdés, hát a legtöbb országban um, sikeresen sikerült már elkönteni a forrásokat a, a leszerelésre, a tárolók létesítésére, és így tovább. Köszönöm szépen. Most pedig Tomoszka professzor úrt kérném, hogy további tájékoztatást adjon a felvetett kérdésekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Roll úr! Ami a transmutáció kérdését illet, hogy hol tartunk most jelenleg, mennyi ideig tart még, és mennyibe kerül, és ki fogja ezt finanszírozni, ugye ezek voltak a kérdések. Először is tegyünk különbséget az újrafeldolgozás, a particionálás között, és a transmutáció, ami egy fizikai átalakító folyamat. Tehát először is az újrafeldolgozásról beszélnék. Ott nagyon fontos elfként szolgál, hogy a, a plutónium és a, a kürium, americium, neptunium együttesen kerüljen leválasztásra. Proliferációs okokból ez fontos, hogy a az elterjesztés, a proliferáció kockázata minél alacsonyabb maradjon. Ez az eljárás már létezik, most lépünk a következő szakaszba, tehát a laborból kilépve a technikai megvalósítás, a franciák haladott, haladtak előre leginkább, ott már úgy tervezik, hogy már kilogrammos nagyságrendben 2012-ben megvalósítsák, és valóban üzembe ezt az eljárás ö, nagyobb mértékű alkalmazásra ö, későbbre tehetjük 2015-2020 között valósulhat meg a szélsőkörű körű alkalmazás. Ami a transmutációt illeti, itt először is felmerül a, a, a fizikai eljárása nak a háttere, itt még további vizsgálatokra van szükség, a teljes mértékben megértsük ezt az eljárást, pontosabb ismeretekre van szükségünk, ahhoz, hogy ezt valóban alkalmazni tudjuk. Kérdés, hogy a gyors neutronok hogyan fognak az aktinoidákra hatni, itt még adatok hiányosak, még további ismeretekre van szükség. Az eljárás magát általánoságban már értjük, a kérdés az, hogy a megalapozott eljárásoktól hogyan jutunk el az aktinidák valódi elégetéséhez. És ezt az eljárás valóban úgy fogják kialakítani, hogy az alacsonyabrendű aktinidák helyett előbb egy olyan fűtőanyaggal kezdjük meg, amelyet már ismerünk, urániumból, plutóniumból összeálló üzemanyagot fognak ennek az eljárásnak alávetni, és ha megvannak az adatok, akkor majd folyamatosan ö, további anyagok, minor aktinidák kerülnek majd ebbe a folyamatba, de ez egy hosszabb eljárás. De hát fizikailag már értjük, mi is történik itt, ugye ezt már tudjuk. A kérdés most az, hogy tudunk-e teremteni egy demonstrációs létesítményt, ahol 15-100 kilowatt teljesítménnyel számoltunk. A belga kormány itt már úttörő munkát végez, mert már ők úgy nyilatkoztak, hogy 40%-ban finanszíroznának egy ilyen létesítményt, és akkor természetesen szeretnének további partnereket is bekapcsolni ebbe a munkába. Tehát majd meglátjuk, hogy a hajlandóság a többi tagállamban mekkora. De ha most megnézzük ezt a belga projektet, itt ugye demonstrációs létesítményről beszéltünk, nem pedig egy nagy teljesítményű létesítményről, de a belga projekttel kapcsolatban elmondhatjuk, hogyha sikerül egy olyan tíz éven belül valóban üzemkész állapotba hozni ezt a létesítményt, akkor 5-10 év tapasztalata van még szükségünk, és aztán az üzemanyagot fokozatosan lecseréljük, amiről már beszéltem, és jelenlegi ismereteink alapján azt mondhatjuk, hogy akkor a következő lépés lehet a nagyipari alkalmazás ennek az eljárásnak. Tehát ezt tudnám válaszolni arra a kérdés, hogy meddig tart még ez a folyamat. Tehát hogy azt gondolom, hogyha nagyon optimisták vagyunk, akkor, akkor a döntés arról, hogy egy ilyen létesítmény nemzeti uh, hulladékkezelés uh, alapját szolgálhatja-e, uh, eh, 2030 előtt nem születhet meg. És, és természetesen a finanszírozás kérdését is meg kell oldani, um, de ez egy energia pozitív folyamat, de ezt még tovább fogjuk vizsgálni. Tehát, hogy a költségeket valahogy az energiatermeléssel tudnánk kompenzálni. Tehát valószínűleg nagyságrendileg ez a két összeg kiegyenlíti majd egymást. Tehát majd még pontosabban meg kell mindezt vizsgálnunk. Nagyon sok energia rejlik ugye a plutóniumban és az aktinidákban. A hő és energiatermelésre tudjuk használni ezt az energiát, és hát úgy gondolom, hogy ezt is figyelembe kell vennünk a tervezésnél. Tehát így tudnám értékelni a helyzetet. Úgy gondolom, hogy a transmutáció irányában nagy erőfeszítéseket kell tennünk, mert ugye sokszor halljuk, hogy ez túl sokáig tart, de hát hangsúlyoznunk kell azt is, hogy a támogatottsága ennek az iránynak még nem olyan óriási, hogy, hogy nem beszéltünk arról, hogy nagyon hajt, előre hajtották volna ezt a megoldást. És hát vannak alternatívák, és a transzmutáció mellett meg kell vizsgálni további koncepciókat is, hogy azok képesek egy jelentősen csökkenteni a hosszú élettartamú hulladékot. Itt ugye meg kell vizsgálni, hogy a neutron spektrumot mennyire lehet gyorsabbá tenni. Ugye gyors neutronokra van szükség a spalációhoz, és a már létező könnyűvizesi reaktorokban is át lehetne gondolni az, hogy a már meglévő neutron spektrumot hogyan lehetne még fölértékelni, és akkor így az elégetés mértéke aránya magasabb lenne a hosszú élettartamú hulladékok, anyagok esetében. Úgy gondolom, ez egy olyan alternatíva, amelyet figyelembe kell vennünk, és kutatási munkákat már kezdeményeztünk mi is, mások is ezzel kapcsolatban. Tehát ez egy olyan pont, ami szintén napirendre kell, hogy kerüljön, és hát nagyon a messzi jövőbe tekintve itt a a fúziós reaktorok neutron spektrumára támaszkodhatnánk, és ahhoz kapcsolnánk a transmutációt, ez, ez a lehetőség is felmerül. Szóval 2030-ig minden esetre odáig el kell jutnunk, hogy ezeket az eljárásokat olyan szinten, olyan szintre fejlesztjük, hogy egyáltalán értékelni tudjuk a helyzetet. És akkor néhány mondat még a visszanyerhetőséggel kapcsolatban, hiszen 20 éven át foglalkoztam a végleges elhelyezés, és ez egy fontos számomra az atomtemetők kérdése. A német helyzetről számolhatok be, ott a visszanyerhetőség egy olyan célkitűzés, amely a biztonsági előírások között szerepel, és akkor a Harms asszony kérdésére válaszol, hogy milyen jogi minőséggel bír ez, hát engedélyez ez kötött engedélyezésnek a feltétele a visszanyerhetőség. Csak akkor engedélyeznek, engedélyezik az üzembe helyezést, hogyha a visszanyerhetőség biztosított 500 évre szól a célkitűzés, ez viszont nem feltétele a, a, az engedélyezésnek. Ami a telephelyek alternatíváit illeti, úgy gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos viták során mindig figyelme kell venni azt is, hogy vannak olyan országok, amelyek nem ma vagy holnap kezdik el ezt a feladatot, hanem már évek óta részt vettek ebben a folyamatban, és hogyha 20-30 évre visszamenőleg gondolkodunk el erről, és már ott akkor vitákat folytattak volna a partícióról, akkor, akkor ezt is figyelembe kell vennünk. És ahogy Apple kollégámnak is, ezt már többször mondtam, hogy egy égkövet azért nem dobhatunk el, mert egy másik eljárást találunk, és egy összehasonlító eljárás azt mutatja, hogy egy jobb telephely lenne megvalósítható, vagy fellelhető. Igazából technikailag nem tudjuk megállapítani, hogy a rubin vagy a gyémánt a jobb. Itt is inkább politikai döntésről fog ez szólni, hogy mégis melyik telephely kap támogatást, ez inkább politikai szinten fog eldőlni. Kedves hölgyeim és uraim, ez volt az első kör. Tulajdonképpen majdnem betartottuk az időkeretet, de nem teljesen. Köszönöm szépen a kérdéseket, és még inkább az okos válaszokat. Nagyon sok kérdésre kaptunk választ, hát mindent sohasem lehet kielégítően megválaszolni, de most jön a következő, a második panel, és kérném a következő előadókat, hogy minél gyorsabban foglalják el helyüket, hogy folytathassuk a munkát. Ja, meine Damen und Herren, damit wir zügig weiter... Hölgyeim, uraim és uraim, annak érdekében gyorsan folytatassuk a munkát. A három következő eladat szeretném üdvözölni a magas aktivitású hulladékok elhelyezésével kapcsolatos stratégiákról. Elsőként Patraka úr fog beszélni, aki Finországból érkezett a Poziva egykori ügyvezető igazgatója. Kérem, tartsa meg előadását, és kérném, hogy az időkorlátokat, ahogy lehet, tartsa be. Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök két diasorozatom sorozatom van. Először is a finn tapasztalataikról fogok beszélni, különösen a kiégett fűtőelemek kezelésével kapcsolatban, és aztán az Európai Nukleáris Energia Fórumról is szeretnék rövidebben szólni. Tehát először kezdeném ezt az előadást. Ez egy általános áttekintés a hulladékkezelés végrehajtásáról Finnországban. Jelenleg két az ö, ö, vállalat először, de Vajma és a Fortum, a, amelyek hulladékezéssel foglalkoznak, és egy új ö, atomerőművet is létesít a Posziva Oly. Tehát a kis és közepes aktivitások hulladékkezelését ezek a vállalatok maguk látják el, és két tárolóval rendelkezünk. Az egyik Lovizában, a másik Olkilótóban. Ami pedig a kiégett fűtőelemeket illeti, jelenleg ezeket egy köztes tárolóban tároljuk, Olkiotóban, illetve Loviszában is létezik egy ilyen tároló. És ennek a hulladéknak a végleges elhelyezéssel a poszéva az én vállalatom gondoskodik, tehát a poszéva foglalkozik a végleges elhelyezéssel, miután a köztes tárolás megtörtént. A poszéva vállalatot 1995-ben hozták létre, 60%-ban a TVO a tulajdonos, és amit említettem, a célja a, a biztonságos elhelyezése a kiégett nukleáris üzemanyagoknak, ezzel kapcsolatos fejlesztés, engedélyezés és végrehajtás a céljuk, jelenleg pedig építési engedélyet folyamodtak, vagy folyamodnak, majd 2012-ben fognak engedélyt kérni arra, hogy egy felszín alatti helyszínt hozzanak létre a tárolásra. A létesítmények tervezése jelenleg folyik, és ezen kívül kutatás és a hosszú távú biztonság értékelését is most végzik. Most különböző kompetenciákat és kapacitásokat fejlesztenek ki a végső elhelyezés végrehajtására nézve. Az orkidótói helyszínen 150-en dolgoznak, de ha az alvállalkozókat is ide számítjuk, akkor kb. 300 szeméről dolgozhatunk. A jelenleg évente kb. 60 millió eurót fordítanak erre a célra. Ez pedig egy kép az Alkilóta helyszínről. Az előtérben láthatjuk azt a helyszínt, ahol a felszín alatt lehetségesé válhat majd később a tárolás. A háttérben az Olkilótól 1-2-3-as reaktora látható, a távolság kb. 2 km a két helyszín között. Ez pedig egy áttekintés az erőfeszítéseinkről és az időkeretről. Láthatjuk, hogy egy olyan 40 évről beszélhetünk. Az első megvalósítások, a tanulmányok a geológiai elhelyezés tekintetében a 70-es évek végén kezdődtek, akkor, és az Alkiotót, akkor helyezték üzembe az Onkalót, Olkilótóban. A következő lépéseket a finn kormány látja el, ez pedig a döntéshozatal a célkitűzésekről és az időkeretről. Ami a magas aktivitású hulladékot és a kéket fűtőelemeket illeti, már 1983-ban úgy döntött a kormány, hogy a helyszínről 2000-ben kell dönteni, és 2001-ben kezdődnének meg a munkálatok, és annak érdekében, hogy ezt az időkeretet be tudjuk tartani, minden megfelelő ö, előkészítést meg kell valósítani. 1983 után kezdődtek a helyszíni feltárások, ugyanakkor a kiégett fütelemek köztes ö, tárolása már megvalósult orkilótóban és a kis és közepes aktivitások hulladékok elhelyezését szolgáló tárolókat a 90-es években kezdték el építeni. 2001-ben pedig döntés született az új helyszínről. A kormány és a parlament tudott elvi döntést hozni erről. Még, tehát itt egy elvi döntésről beszéltünk. Itt pontosan kijelölték a helyszínt, ez egy nagyon hosszadalmas folyamat. Ezt a döntést követően megkezdődött az onkaló építése és az orkilotói feltárások is megerősítést nyertek, illetve nyernek, mert ezek folyamatban van. 2012-ben szeretnénk építési engedélyet folyamodni, annak érdekében, hogy 2020-ban ezt a kiégett fűtőelemekkel végleges elhelyezése megoldjon, ahhoz kellett ez az engedély, illetve 2018-ban működési engedélyt is kell kérelmezni. Tehát 83 és 2000 között volt tehát a telephely kiválasztásával kapcsolatos kutatási munka. A 80-as években több mint 100 helyszínt azonosítottunk, amelyek alkalmasak lettek volna. Itt leszűkítettük a helyszínek körét, és 93 és 2000 között négy helyszínen végeztek a részletes feltárásokat és felméréseket, és 2000-ben pedig kiválasztották Eurokét és Enakoszkét. Háromféle elhelyezési koncepcióval dolgozunk, ez a KBS 3-as koncepció, amit itt láthatnak. Ez, én nem fogok olyan részletesen erről beszélni, mint más kollégánk. Két ö, alapvető alternatíváról beszéltünk, van a vertikálas, és a horizontális, tehát a KBS 3V, illetve a KBS 3H megoldásról beszéltünk. A svédek dolgozták ezt a megoldást a 80-as években, természetesen később még javításokra, módosításokra került sor. Körülbelül 10 évvel ezelőtt a Possiva együttműködött a kidolgozó svéd vállalattal, és azóta is működik a két cég. Most pedig néhány szó az onkaló létesítményünkről. Ez egy felszín alatti kőzetbe ágyazott létesítmény. Természetesen az alkalmasságot igazolni kellett, hogy valóban alkalmas ez a helyszín a végső elhelyezésre. Kutatási eszközökkel tudtuk ezt megvalósítani. Különböző mélységben végeztünk kutatást, láthatják, hogy hol járunk. Különböző lépéseket tettünk tehát, és most kezdhetjük meg a végső igazolását a 400 méteres elhelyezési mélység alkalmasságának. A tervezési célja az onkaló létesítménynek az, hogy már a tároló építés és működése alatt is szeretnénk ehhez működni. Ez nem lesz része a tároló helyszínnek, de így módon időt nyerhetünk, tehát megkezdhetjük korábban az általmatlanítást, még mielőtt végleg, a végleges tárolóhely elkészülne. De ennek egy nagyon szigorú feltétele is volt, az onkalót természetesen a nukleáris létesítményekre vonatkozó követelményeknek megfelelően kellett terveznünk és megépítenünk. Jelenleg is folyik a munka helyszínen, nagyon ö, komoly felügyelet alatt állunk, hogy a megfelelő szabályoknak eleget teszünk el. És a finn felügyeleti hatóság végzi ezt a felügyeletet ami nagyon fontosnak bizonyult, már kezdetben sejtettük ezt, az az, hogy az onkaló létesítmény lehetőséget teremt arra is, hogy tanuljunk, megtanuljuk a végrehajtásnak a folyamatát, tehát konkrét, reális feltételek között láthatjuk azt, hogy melyek a valós kívások, amelyekkel szembe kell nézni. Tehát egyfajta tesztelése is ez a hulladékkezelési technológiának. Ez pedig századia mutatja, hogy 2010 novemberében hol is tartunk. Láthatják, hogy egy okadá, egy alagút került kiásásra, 400 méter mélységbe szeretnénk eljutni. Jelenleg láthatjuk, hogy 4511 méternél járunk. Három szellőző járat kikötőnk van 290 méter mélységben, és a szürke rész az, amely eddig még hiányzik, és hogyha ez megvalósul, akkor a három szellőző járatot is elmélyíthetjük majd a végleges tárolóhoz. Itt láthatják a különböző mérségekben is végezhetünk kutatást. Néhány fotót szeretnék mutatni, ez a bejárata az onkaló létesítményben, ez pedig a kiásott alagutat ábrázolja. Még nem értünk a végére a munkálatoknak, hiszen a, a végső célunk az az, hogy akkor határozzuk meg a végső mélységet, ha már, ha már sikerült az alagút falait és talaját kialakítanunk. Ez pedig az egyik kifúrt szellőzőjárat. Végül pedig így fog kinézni majd a végleges tároló létesítmény, a kék az onkaló létesítmény, és aztán lesznek egyfajta galériák a létesítmény körül, és a végleges kiterjedése természetesen majd a kiégett fűtőanyag mennyiségétől is fog függeni. Egyelőre négy egységből kívánunk kiégett fűtőelemeket tárolni. Jelenleg egy új e, létesítmény és építés alatt áll. Ez azt is jelenti, hogy a tároló létesítményt is bővíteni fogjuk. Egy szigeten található ez, tehát tulajdonképpen ezek korlátozottak a lehetőségek, a tenger alatti fúrásokat nem szeretnénk végezni, tehát meg kell majd határozni a létesítmény határait. Láthatják, hogy a galériák nem homogének, nem teljesen egyformák, vannak nyitott területek, ahol nincsenek ilyen galériák. És hát itt a kőzetekkel kapcsolatos feltételekre is tekintetek el lennünk, vannak keményebb kőzet, rétegek, ahol nem tudunk ilyen furásokat végezni. És hát nagyon sok, több mint sok kutatást végeztünk, több mint 50 fúrás valósult meg, eddig nagyon sok tanulmány létesült, és hát ismerjük a kőzetnek a minőségét. Különböző technológia aspektusokat ennek megfelelően alkalmazzuk. Most pedig a költségekre is kitérnék, kiszámításra kerültek ugye a költségek vége folyamat során próbáltuk megbecsülni a költségeket. Ezek a 2009-es becslések láthatják, hogy az össz összeg egy olyan 3 milliárd eurót tesz ki. A felszíni befektetések mértéke kb. 160 eurót, 160 millió eurót tesz ki a felszín alatti befektetések több mint fél milliárd eurót tesznek ki, ide tartoznak ugye a galériák, a felszerelések, azok az anyagok, amelyeket a felszín alatt alkalmaznak. Aztán a működési költségek felszín felett, illetve felszín alatt, és itt a tároló hordokra is figyelme kell lennünk, és aztán a leszerelés és a bezárás is bizonyos költségekkel fog járni. Tehát láthatják, hogy a működési költség több mint két milliárd eurót tesz ki. Nagyon sok anyagra van szükség a tároló edényekhez, a bentonithez, és pénzre van szükségünk. Mindezek a költségek, tehát benne vannak foglalva az összköltségben, és hát egy olyan száz évre előre kell terveznünk. És hogyha visszamehetnénk az előző Tiához, akkor szeretem volna még azt is megemlíteni, hogy Finnországban állami hulladékkezelési alappal rendelkezünk, és a valamennyi költséget kiszámítottak, minden kiadás kiszámítottak arra vonatkozóan, hogy a kiégett fűtőelemek végleges elhelyezése mennyibe is fog kerülni, tehát a, az alap ezekkel a költségekkel már számol, és már előre gondoskodtak arról a pénzösszegre, amelyre jelenleg szükség van, a jelenlegi hulladékmennyiség elhelyezéséhez szükség van. Ez nagyon nehéz átlátni, hiszen nagyon kicsi a képernyő, de ez a táblázat a különböző lépéseket mutatja be. Az első rész a már működő nukleáris reaktoroknak az élettartamát mutatja be. Lovisa 1-2 2030-ig fog működni, az Olkiloto 1-es, 2-es reaktor 2040-ig, Olkiloto 3-as reaktora, amely még nem működik. Tervezettek szerint olyan 50 évig lesz üzemben. 2013-ra tervezzük az üzembe helyezését, tehát 2073-ig várhatóan üzemben is marad. Ezek után leszerelik ezeket a reaktorokat, és az kis és közepes aktivitású hulladékok kezelése folyamatosan zajlik a különböző tároló helyszíneken, és a jövőbeli szükségleteknek megfelelően bővíteni fogjuk a helyszíneket. Aztán a következő, amit láthatnak, még ennél a DNA-nál tartunk, tehát a, a tárolásról, a kiégett fűtelemek tárolásáról ö, van itt szó, és aztán a legalsó részén a diának pedig a végleges elhelyezési folyamatnak az időkeretét láthatjuk. 2020-ban fog ez megkezdődni, Lavisa 1-2 és 1-2 tekintetében, és itt olyan 2070-ig fog ez a folyamat eltartani, egy olyan 50 éves folyamatról beszéltünk. És az elképzelésünk szerint az Okilótól 3-as reaktor leszerelésére már csak akkor kerül sor, ha már az előző reaktorok bezárásra kerültek. És olyan 2000 120-ra tervezhetjük a bezárását az Okilóta 3-as reaktornak. És akkor egy összefoglaló végül Különböző lehetőségekkel foglalkozott tanulmányok, a kiégett fűtőelemek kezelésével kapcsolatban párhuzamosan kezdődtek meg azzal, ahogy üzembe helyeztük a Lovis 1 2 és Akilóta 1 2 a 70-es években. 83-ban, ahogy már említettem, a kormány elkötelezte magát hosszú távú hulladékkezelési program mellett. És a legjobb megoldások akkor úgy tűnt, hogy a kéget fűtőelemeket hajóval fogják külföldre szállítani. Lovisza esetében ez így történt Oroszországba, szállították vissza ezt tíz éven át. Okilóta esetében azonban ez nem volt lehetséges, és az ottani program célja az, hogy megkezdjék a végleges elhelyezés 2020-ban Finnországban. A geológiai elhelyezés 94-ben tette kötelezővé a finn törvényhozás, a nukleáris hulladékot tehát geológiai helyszíneken kell Finnországon belül, nem pedig Oroszországban elhelyezni. Aztán nagyon fontos volt az elvi döntés, amely 2001-ben született meg, és amely um, leszögezte, hogy az alkilotói tárolás elhelyezés mindenképpen a társadalom javát fogja szolgálni. Passzívan most már az onkaló létesítménye elérte a tárolási mélységet, és a hosszú távú program továbbra is zajlik, Eh, és várhatóan 2020-ban fog megkezdődni, és hogyha ez megkezdődik, akkor passzíval fog elsőként megkezdeni a kéget fűtőelemek ilyen típusú tárolását. Van még néhány további diám is, de a, eh, sajnos erre nincs túl sok időnk. Talán két percben elmondhatná Patraka úr ezt, Engem megkértek arra is, hogy beszéljek röviden arról, hogy ebben a tekintetben mit végzett eddig az Európai Nukleáris Energia Fórum. Van egy alcsoport, amely a hulladékkezeléssel foglalkozik, és ennek az alcsoportnak a célja az, hogy Európán belül foglalkozzon a hulladékkezeléssel, a sikeres radioaktív hulladékkezeléssel, jelenleg ugye megoszlik a illetve nagyon eltérő a kezelés a hulladékoknak az egyes tagállamok között, és a csoport egyfajta menetrendet dolgozott ki a geológiai elhelyezés sikeres végrehajtásának érdekében. Egy évvel ezelőtt született ez meg. E, a következő diákat átugorhatjuk, és már is rátérhetünk a következtetésekre. Csak néhány következtetést szeretnék kiemelni a politikai döntés azért szükséges, hogy valóban eh, késedelem nélkül végrehajtsák a mély geológiai elhelyezés, ez a legfontosabb jelenleg. És ami a hosszú távú biztonság is nagyon fontos. Az új reaktorok terveit már nem szabadna megvalósítani, anélkül, hogy a kéget fűtőelemek és adjuktív hulladékok kezeléséről ne rendelkeznének ezek a tervek. És világos végrehajtási intézkedésekké kell átalakítani ezeket a terveket megfelelő időkereten belül. És ezzel is zárhatom. Köszönöm szépen. Darf mich ganz herzlich bedanken. Szépen köszönöm. Köszönöm, hogy lerövidítette a végén, de sajnos módon, ha nem járt volna így el, akkor nem tudnánk kérdéseket föltenni. Dr. Svan a svéd MKG atomhulladékkezelési civil szervezet elnöke. 15 percen van, kérdezi. Jó. Na nézzük csak. Johan Swan a nevem, és igazgatója vagyok egy svéd civil szervezetnek, az MKG, a Nukleáris Hulladék Felülvizsgálati Szervezetnek vagyok az elnöke. Szeretnék szólni az nukleáris hulladék kezeléséről. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a mai rendezvényre. Köszönöm az itt a bizottságnak. A svéd civil szervezetünk egy környezetvédelmi szervezet, amelyet a svéd természetvédelmi szervezet hozott létre nukleáris kérdések, nukleáris hulladék kérdésével foglalkozandó. Pénzügyi támogatást kapunk a svéd nukleáris hulladék alaptól, és a Forsmark nukleáris, pontosan atomerőmű hulladékának tárolására vonatkozó feladataink is vannak. A svéd nukleáris hulladékkezelő cég, az SKB bejelentette, bejelentik 2011-ben, március 16-án, hogy egy létrehozzon egy állandó atomhulladék tárolót. Az atomhulladék a Balti tenger partvidéke közelében, a Forsmark atomerőmű közelében lesz. A konzultációs folyamat idején, a pályázatot le, pályázat leadás előtt nagyon súlyos problémákat is felvetettünk a hozatávú környezetvédelmi biztonság szempontjából. Minden kérdéssel foglalkoznak majd az engedélyezési folyamat során. Nagy kihívás persze az atomhulladék kezelését megoldani, főleg a hosszú távon régóta meglévő, nagyon is magas sugárzású ez az atomhulladék, el kell szigetelni több százezer évre az embertől és az emberi környezettől. Az atomhulladék, amely a plutoniumban található, még felhasználható. A legnagyobb plutonium izotópként a nukleáris proliferációs kockázat több ezer évig fennmarad a sugárzási veszélyen kívül. Aztán vegyi kockázat is lesz ez a tárolóhely, hiszen nehéz fémek is tárolásra kerülnek itt. A svéd nukleáris törvény értelmében a svéd nukleáris ipar ágazata felelős az atomhulladék kezelésért. Ami a végleges temető felelését illeti, nagyon fontos a biztonság, amelyet a törvényhozó is meghatározott. Egy gazdasági rendszert hoztak létre, amelyel a szennyező fizet elvét kívánjuk garantálni. Nagyon fontos tehát, hogy a cégek, a gyártó cégek befizetnek a nukleáris hulladék alapba összegeket egy külön céget hoztak létre, mint említettem, az SKB céget, amely egy az iparhoz tartozó atomhulladékkezelő cég, az SKB. Svédországban a kiégett fűtőelemek közvetlenül kerülnek a geológiai tárlóhelyre. Nincsen újrafeldolgozás. A 80-as évek elején kezdtük meg ezt. Az SKB 30 éve dolgozik, egy módszer kidolgozásán, amely segítségével felelhető a megfelelő tárolóhely. A svéd kiégett fűtelemek tárolására. A KBS rendszernek nevezzük. A kollégám is említette már ezt a módszert. Ugyanaz a módszer, amelyet a finn tárolóhely is alkalmazni kíván. Nagyon fontos megérteni, hogy Finnország a KBS módszeren ö, alapul, illetve a svéd biztonsági elemzéseken. E, pontosabban a finnek függenek a svéd illetékes hatóságok döntésétől. A KBS módszer nagyon fontos, figyelembe veszi a környezetvédelmi problémákat, ezekkel majd foglalkozni kell az engedélyezési folyamatnál. Ha megengedik, a svéd hulladékkezelő rendszerről szeretnék szólni ami az alacsony sugárzású vagy alacsony rádióaktivitású hulladékot illeti, illetve a kórházak és az ipari hulladékok kezését illeti, az SFR, eh, a Fosmák atomerőmű közében rejlő tárolóhelyen eh, kerülnek elhelyezésre, egy különleges hajóval szállítják oda. Az SFR tárolóhely 60 méterre van a Balti-tenger alatt, és több mint 500 évre kell garantálni a biztonságos tárolást. A lakótrendszerekből áll ez a tárolóhely, van egy központi siló. Ki lehet terjeszteni, látják ezt a kék elemet a képen. Gyakorlatilag ki kell tudni terjeszteni ezt a tárolóhelyet, hogy az esetlegesen beszárásra kerülő atomerőmű vagy bármilyen más cég hulladékát is el lehessen ott helyezni. Ami a kiégett nukleáris főtanyagokat illeti, ezeket hajóval viszik el az Oskaszem atomerőmű közelítve a dél-keleti tenger parszketeken. A CLAB rendszer 75%-kal található a tenger feneke alatt. Most minden megtalálható ebben a létesítményben, amely a föld alatti tárolás biztonságát garantálja. Következő lépésben az SKB, svéd atomhulladék kezelő cég azt tervezi, hogy engedélyt kér egy atomtemető létrehozására. Az engedély egy inkapszulációs tervet is tartalmaz, ahol réz tartályokba helyezték el az atomhulladékot. Ez nagyon fontos, az, ez a úgymond bevonási folyamat, tehát a részbevonat kérdése. Kapszula kialakítása. A KBS módszer 60-es években került kidolgozásra, 70-es évek közepén. Finn kollégám már említette. 30 évvel ezelőtt a KBS táblási módszert már kidolgoztak és ki, és alkalmazták is. 1983-ban készült el a harmadik fázisa ennek a módszernek. Itt látják, a kezemben van a kis narancság, a könyvecske, amely tartalmazza ezt a jelentést. Az alapvető gondolat, amely a kávés módszer mögött rejlik, 500 méterrel a svéd tengerfenék alatt kívánták létrehozni ezt a tárolóhelyet, és az alagútakba fúrt lyukakba helyezik el az atomhulladékot. A KBS módszer biztonsága az agyag és réz bevonat segítségével garantált biztonság, egyfajta védelmi sorompó vagy pufferzóna. A korrózió kevésbé, tehát a rozsdásodás nem érinti százezer éven keresztül ezeket az agyag és réz burkokat. Az agyag szerepe pontosan az eróziót vagy korróziót okozó anyagok távoltartása. A korábbi előadásban kollégám Parakka úr már említette ezt a módszert. De gyakorlatilag a finn modell, a svéd modellnek egyfajta másolata. De éppen ezért említettem, hogy a finn projekt nagyban függ a svéd hatóságok engedélyétől is. Mielőtt a környezetvédelmi kérdéseket lezárnám, néhány szót szólnék a helyszín kiválasztásáról. Nagyon sok kudarccal volt megküzdelve a helyszín kiválasztásának története. Most gyakorlatilag két helyszínt emeltünk ki, mind a kettő egy-egy atomerőmű közelében található. Az egyik az Oscar Sám, ahol a klub létesítmény van, a másik pedig az Forsmák atomerőmű közében, nem az SFR közepén van. 2009-ben választotta ki a cég a Forsmáki atomerőmű közelét, ott kívánnak egy burok, képzeljük, egy, egy ilyen enkapszulációs létesítményt létrehozni. Az SKB cég közzétette, hogy pályázati kérvényt nyújt be a Forsmákban, március 16 26-án jövőre kívánja benyújtani a kérvényt, a svéd eh, nukleáris biztonsági hatósághoz fogja benyújtani a pályázatot, vagy a kérvényt, a közvetemi törvényel összhangban. Az engedélyezési folyamat jogalapot ad majd, ö, eh, például szükség lehet arra is, hogy a cég benyújtsa a rész korróziós adatokat is, vagy a vizsgálatokat. Jövő nyáron már remélhetőleg a törvényhozó részéről megtudjuk, hogy miként vélekednek a KBS módszerről. Az egész engedélyezési felülvizsgálati folyamat ha úgy alakul, ahogy reméli az SKBC, három éve telik majd legalább, és az illetékes bíróság ajánlásokat ad majd a kormánynak, arra vonatkozóan, hogy adja meg az engedélyt vagy sem. A döntés 2014 előtt nem várható a védekes döntés tehát. Nagyon sok környezetvédelmi kérdést kell foglalkozni az engedélyezési felülvizsgálati folyamatban az atomtemető nem sugározhat ki semmilyen káros anyagot több mint százezer keresztül. A geológiai tárolóhely a tengerfenék alatt tudni kell, hogy ott korróziót okozó talajvíz szivároghat. Tehát a kéz, az ember által készített rész agyak kombinációból álló korrózióvédő ö, bevonatot kell készíteni, és hát ugye bíznunk kell, hogy ezek valóban biztonságot garantálják. Nagyon nehéz persze előre bocsátani, hogy mennyi ideig lesznek ezek tartósak. Nagyon sok kérdés még nyitott. A KBS módszer egy modell. Most, hogy modell teljes körül-e vagy sem, azt még nem tudjuk, hogy teljesen átfogó-e. A legfontosabb dolog az, hogy Svédországban több éve folytatnak vitát a KBS módszerről, méghozzá arról, hogy a tárolóban lévő rész valóban immunis a korózival szemben. Az ellentmondás nem került feloldásra, a rész korrózió továbbra is problémát okoz. Svédországban arra számítanak, hogy lesz majd jégkorszak. És a jegesedés nyilván a, az atomhulladékot övező környezetet szélsőséges változtatásokra ösztönzi majd. Figyelembe kell persze venni a jegesedést. A tároló hely modellezésénél meg kellett nézni az elmúlt százezer évet, és meg kell nézni a következő százezer évet. Tehát három jégkorszakot kell figyelembe venni. Három ilyen jégkorszak következett be az elmúlt százezer évben. A jegesedés a jégkorszak idején fizikailag is hatással van, hiszen ö, földrengések, földcsúszomlások, geológiai változások alakulhatnak ki, ö, tehát nagyon sok megválaszolatlan kérdés van még, további elemzések szükségesek. Az SKB cég úgy gondolja, hogy ellenőrzése alá tudja vonni ezeket a kérdéseket. Az engedélyezési folyamat majd megmutatja, hogy a törvényhozó esetleg ezzel egyetérte vagy sem, nem mint a cég elképzeléseivel. Ugye itt van a plutónium ö, tartalmú robbanékony ö, anyag, amely több mint száz évön keresztül is veszélyt okozhat a kiégett elemekben található plutóniumról van szó. Most pedig az engedélyezési folyamatról szeretnék szólni. Először is lesznek jogi kérdések is, a svéd sugárzás védelmi, illetve a környezetvédelmi bíróság a foglalkoz, neki foglalkozniuk kell a konzultációs folyamattal, hogy jó volt-e eléggé, átfogó volt-e a konzultációs folyamat, vagy szükséges ugye egy környezetvédelmi hatásvizsgálatra is, hogy az is megfelelő, aztán a komplex modell valóban hosszú távon fenntartható-e, aztán például szerepelnek-e a jégkorszakra vonatkozó elképzelések, megfelelően figyelembe vették-e őket, aztán a rádióaktivitás, az SKB be tudja bizonyítani, hogy az agyag valóban segít az erózió védelemben a jegesedés idején is. Ami az input adatokat illeti, hogy lehet esetleg a következő ezer évre garantálni? Most megnézzük, hogy mi történik az első ezer évben egy ilyen tárolóhelyen. Nagyon fontos megérteni, hogy nagyon kevés kísérleti ö, támasz vagy bizonyíték van. De tehát elméleti ö, vizsgálatok vannak, de a kísérleti ö, alátámasztás még azért ö, nem tökéletes. Ugye az elmúlt ezer évben ugye meleg, vagy forró ez a ö, tárolóhely, és az a kérdés ugye persze, hogy megduzzad-e az agyag, ahogy ezt előre jelezték valóban. Aztán, hogy mi történik majd a réz agya kombinációval. A kérdés az, hogy az első néhány forró évezredben jobban korrodálódik-e az agyaggal bevont rész vagy sem. Aztán a különböző intrúziós forgatókönyvek, tehát aztán a visszaszerezhetőség, nyomon követhetőség probléma is felmerültek. A nem szándékos vagy szándékos beavatkozás kérdése, a plutónium kérdése nagyon fontos, a monitoring. Aztán vannak kérdések, amik alternatív helyszínkeresési módszerekre vonatkoznak amelyek a svéd környezetvédelmi törvény értelmében az alternatívákat megfelelő módon egy pályázat vagy kérvény során kell elővezetni. Be kell mutatni, hogy megfelelő ez az alternatíva, tényleg a bíróság dönti majd el, hogy a kiválasztott helyszín valóban a legmegfelelőbbe. Az SKB-nak azt is meg kell mutatnia, hogy alternatív módszereket használt helyes módon, vannak esetleg jobb módszerek, aztán ami a mély forrást életi, ezt nagyon sokat vizsgálják. Az USA-ban próbálják ezt a módszert laboratóriumi körülmények között megvizsgálni. Aztán nagyon fontos a biztonság kérdése, aztán a véletlenszerű vagy szándékos beavatkozások kérdése. A kérdés, mik a fő problémák? Nos, mi a helyzet, ha vannak fő problémák? Mi a helyzet, ha problémák merülnek fel az engedélyezés során, és a cég nem tud úgy eljárni, ahogy kívánt? Ugye nagyon nehéz előrelátni az engedélyezés folyamat minden elemét, de az egyik fő probléma, lesznek problémák a cég számára. Az KBS módszer engedélyezése Svédországban nem biztos. Ha úgy gondolják, hogy a tárolók esetében a rész, korrózió nagyon nagy, akkor ez problémát vethet fel a módszer szempontjából. Ami az ember alkotta biztonsági gátakat, vagy, vagy a pufezónákat illeti, na most a KBS módszer alapvetően az ember alkotta védő zónákon alapul. Nagyon fontos, mert Svédországban és másod Svédországban, amit látták, ugye a nukleáris atomerőművek közelében kívánják a tárolhelyeket is elhelyezni. Hogyha a KBS módszer megfelelő eredményeket mutat fel, akkor minden rendben lesz. Most, ami a KBS módszert illeti, Finnországban, az Kanadában, az Egyesült Királyságban tervezik a KBS módszer használatát. Zárásképpen azok számára, akik több információra vágynak, az MKG civil szervezet honlapját láthatják, www.mkg.se. Ami a törvényhozót illeti, ez a következő, az ssm.se, illetve az illetékes szakágazat honlapjának címét is láthatják alább. Egy kis könyvecskét készítettem ki a civil szervezetünkről, a bejáratnál találják meg ezt a kis brosúrát. Ezzel zárom előadásomat, és köszönöm a figyelmet. Aztán Denis Hugeman úr, az utolsó hozzászóló, aki az Areva cég alelnök. Kérem, Hugeman úr. Uh, first of all, before... Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Először is kérem a fóliákat, a diákat. Kezdjük az elején. Mielőtt az újrahasznosításról beszélnék, szeretnék egy, egy-két gondolatban arról szólni, hogy mi is a témánk, a nukleáris hulladék. Látható, hogy Franciaország kiváló példa hiszen az elektromos áram nagy részét nukleáris energiából állítjuk elő, évente személyenként körülbelül 10 gramnyi hulladékról van szó, ezt össze lehet vetni a 140 kg veszélyes hulladékkal. Hosszú távról beszélünk, de tudni kell, hogy a nukleáris hulladék mennyisége csökken. Nézzük részletesebben az újrahasznosítás kérdését. Amikor újrahasznosításról beszélünk, akkor meg kell nézni a, a nukleáris fűtőanyagot konkrétabban, milyen tartalmakkal rendelkezik. Körülbelül 500 kg uránról beszélünk. Energiát állítunk elő négy év alatt, és a folyamat végén körülbelül 90%-os az uránium tartalom, és egy 95%-os és 1%-os a plutónium tartalom, ami azt jelenti, hogy körülbelül 4%-os a hasadó anyag tartalom, ami főleg a aktinidokra vonatkozik. Az újrahasznosítás esetében kb. 96%-os újrahasznosításról beszélünk. Hogyan érjük ezt el. A kiégett fűtőanyagot begyűjtjük a Lagenberox a franciaországi telepről, és megmérjük a hasadó anyagot, ezt csomagoljuk. Mi számít hasadó terméknek, hasadó anyagnak? Nos, a nukleáris reakcióból származó hamu. Ezt becsomagoljuk, ezt a végterméket, és így max fűtőanyagot hozunk létre, ami azt jelenti, hogy az uránt plutóniummal helyettesíti, ami energiadús anyag. Egy gramnyi plutónium megfelel egy tonnányi olajnak az energiatermelés tekintetében. Tehát ügy, az ügyfeleinknek, a klienseinknek új fűtőanyagot biztosítunk, illetve átmeneti tárolási létesítményt eh, a csomagolt fűtőanyagok számára. Ez eh, nem egy projekt, hanem egy olyan történet, amely az 1970-es években indult Belgiumban. Az első MOX eh, fűtőanyagot akkor hasznosították, és ma 36 ilyen 36 atomerőmű használja a MOX fűtőanyagot. Nem szeretnék itt részletekbe bocsátkozni, de látható, hogy Németországban, Svájcban, Franciaországban, Belgiumban alkalmazzák a MOX fűtőanyagot, de Japán is az Európai Unió határain kívül ugyanezt a MOX fűtőanyagot használja. Erre majd később ki fogok térni, teszteljük a fűtő, fűtőanyagot, a MOX fűtőanyagot, hogy mennyiben lehet ezt felhasználni a későbbiekben. Nézzük a dúsított uránium fűtőanyagot. 19 reaktor alkalmazza az újra dúsított urániumot. Ez új tüzelő fűtőanyagnak tekinthető, újrahasznosítás eredményeképpen született. És akkor nézzük, hogy hogyan kondicionáljuk a hulladékot. Azt mondtuk, hogy két kategóriáról beszélünk. Vannak a tüzelőanyag struktúrás anyagai, ezek fémes anyagok, fémek, amelyek nagyon tartalmaznak rádióaktív anyagokat, amelyek kapcsolatban voltak az uránnal, illetve a plutóniummal a folyamat során. Itt a tömörítés folyamatát alkalmazunk, ezt a módszert. Ez azt jelenti, hogy összetömörítjük, sűrítjük ezt a fémes anyagot. A hasadó anyagokról szólva, az üvegé olvasztás technikáját, a vitrifikációt alkalmazzuk. Mindenki tudja, hogy az ólom egy nagyon mérgező vegyi anyag, mindenki kristály pohárból iszik, de ez egy olmos anyag. Ha kristály pohárból iszunk, akkor nem szennyeződik a, a szervezetünk, hogyha ezt eltörjük, akkor ezzel felszabadul ez az anyag. A mátrixban benne van ez a hasadási folyamat, hogyha egy ilyen blokkot megtörünk, akkor nem lép ki az atmoszférába a hasadó anyag. Ugyanezt a folyamatot alkalmazzuk az rozsdamentes acél kapszulák vagy tokok esetében. Ez egyszerűsíti a szállítást, ugyanazt a tokot, hüvelyt alkalmazhatjuk a szállítás során az átmeneti tárolási létesítményben, illetve a végleges atomtemetőben is ezért nevezzük univerzális toknak, univerzális kaniszternek. Ezt jó pár ország engedélyezi már. Narancsárga színnel látják azokat az országokat, amelyek ezt engedélyezték. Franciaország, Belgium, az Egyesült Királyság, Hollandia, Németország, Svájc és Japán az Európai Unión kívül. Spanyolországban, Olaszországban, Ausztráliában pedig most folyik ennek a tanúsítása, illetve engedélyezése. Ez a kaniszter, ez az univerzális tok az, amit használunk a, a különböző erőművekben tehát. Kiegészítésképpen hadd mondjam el, hogy ez, ne, ez a tok nem tartalmaz hasadó anyagot, tehát nem érinti az IAEA jegyzéke. Nincs tehát plutónium szennyeződés ezeknél az anyagoknál. Ez pedig azt jelenti, hogy a közvetlen elhelyezésben hasznos szerepe van, tehát nem kell plutóniumot tárolni a föld alatt, hanem a nukleáris, az atomerőműn belül újrahasznosításra kerül a plutónium. Nézzük a szállítást. A szállítás konkrét eszközökkel történik, olyan tokokban, olyan hüvelyekben, amely követi a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség előírásait, és ezeket a kiinduló ponttól egészen a célállomásig figyelemmel követik, monitorozzák a szállításban résztvevőket rendszeresen képezik úgynevezett válsággyakorlatok keretében. Nézzük, hogy mi a helyzet a nagyvilágban az újrahasznosítás területén. Beszéltünk a vitrifikációról, a MOX fűtőanyagról, nézzük, hogy mi a helyzet ezekkel a technológiákkal világszerte. Beszéltem Franciaországról, az Egyesült Királyságról, amely a Szelefildi telephelyen ugyanezt a technológiát használja, de ezt látjuk Japánban, a Rokasomura telephelyen, illetve Kína is alkalmazza ezt. Indiában is azt halljuk, hogy az indiai stratégia ugyanaz, mint a kínai stratégia, tehát újrahasznosítják a kiégett fűtőelemet Beszéltem a technológia kapcsán a MOX technológiáról, ezt az Egyesült Államok alkalmazza, és így a katonai leszerelési folyamatból felszabadult plutónium elhelyezésére, illetve hasznosítására kerül sor Dél-Kalorinában. és ezeket a felszabaduló anyagokat elektromos energia előállítására fogják használni 2016-tól a Katabar atomerőmű segítségével. Ami pedig az üvegesítési vitrifikációs folyamatot illeti, egyértelmű, hogy egy olyan folyamatról van szó, amelyet Japánban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban használnak az újrahasznosítási létesítményekben, illetve Kínában és Indiában is. magas aktivitású likvid hulladékok esetében alkalmazzák ezt a technikát. Például a Seven River vitrifikációs létesítményben nagyon régi, magas aktivitású radioaktív hulladék kezelésére alkalmazzák ezt a technológiát. Amikor újrahasznosításról beszélünk, akkor hulladékkezelésről szólunk tulajdonképpen, de nézzük, mit jelent az újrahasznosítás. Azt jelenti, hogy felhasználják ezt az anyagot energiatermelésre. Ezen a dián a hulladék mennyiségére szeretném fölhívni a figyelmet, illetve arra, hogy melyen mennyiségű elektromos áramot lehet előállítani ebből. Az Európai Uniós helyzetet jelenlegi helyzetet kiegészítettem jövőbeli forgatókönyveken. Nézzük, hogy 2030-ban mi lesz a helyzet. Egyrészt lesz egy közvetlen elhelyezés, illetve lesz újrahasznosítás. Ami a közvetlen elhelyezést illeti, nem történik energiatermelés, hanem egyszerűen föld alatti tárolóhelyekbe kerül a hulladék. Körülbelül 250 ezer köbméternyi hulladék, csomagolt hulladék elhelyezéséről van szó. A második stratégia ennek az újrahasznosítása, a MOX fűtőanyag, illetve újrahasznosított urán fűtőanyag létrehozás, ez 11 ezer televatnyi energiáról van szó, amely valós eredményeket hozhat. 15 évnyi háztartási fogyasztást elégíthet ki. A hulladék pedig mintegy 20%-ára csökken, tehát a végső hulladék. A rádióaktivitás, a rádiótoxicitás pedig mintegy 10%-ra csökken. A stratégiák megvalósítása azonban időt vesz igénybe. A francia példát mutattam be, a 70-es években indult ennek a története, és a hulladék kezelési nemzetközi ügynökséget a 80-as években hozták létre Franciaországban. Azt látjuk, hogy a tömörített, vitrifikált hulladék elhelyezéséről van szó. 2025 re vetítik előre, ami azt jelenti, hogy a történet elejétől 50 év, mintegy 50 évről van szó. A hulladékkezelés egy hosszú távú folyamat, és pontosan ezért anticipálni kell a fejleményeket. Ezért az Ariva keretében úgy gondoljuk, hogy a hulladékkezelési irányelv nagyon sok előnyel szolgálhat, hiszen hosszú távú terveket készítenek a tagállamok a kiégett hűtőelemek, illetve a radioaktív hulladékok kezelésére. A közvélemény számára elfogadhatóvá teszi az atomenergiát, illetve közös jogi keretet hoz létre. Ezen kívül a fenntartható, a nukleáris, az atomenergia fenntartható fejlődését biztosítja világszerte. Összegzésképpen szeretnék rámutatni arra, hogy milyen pozitív eredményekkel jár az újrahasznosítás. Nos, először is a urán mintegy 25%-át megtakaríthatjuk így. Véleményem szerint ez rendkívül fontos, azért, mert a természeti erőforrások tekintetében egyértelmű, hogy megtakarításra van szükség a jövőbeni generációk ellátása érdekében, és ez az uránra is vonatkozik. Általánosságban véve egyre növekszik a természeti erőforrások ára, ezért nagyon fontos az újrahasznosítás. Ez pedig azt jelenti, hogy az újrahasznosítás költsége nem kapcsolódik továbbá a jövőben az urán árához, a természetben megtalálható urán árához. És végül ez a technológia a jövőbeli fejleményeket, fejlesztéseket segít. Ugye beszéltünk a negyedik generációról, a transmutációról. Nos, az ilyen jövőbeli fejlemények megfelelnek ennek a stratégiának, tehát ez a kettő párhuzamosan futtatható. Jó pár évtizede foglalkozunk már ezzel ipari, illetve kereskedelmi területen is. Beszéltünk a költségekről, az elektromos áram költségeiről a létesítmények ezt beépítik a elektromos áram árába. Mintegy tízezernyi munkahelyet teremtünk, és itt ebbe bele tartoznak az alvállalkozók is, tehát itt ipari fejleményekről és gazdaságosságról van szó. És végül a legutolsó dia. Mindannyian tudjuk, hogy energiára van szükség, Mindannyian tudjuk, hogy globális felmeldékéssel kell számolnunk, és a megújuló energiaforrás a megoldás részét képezi. Azonban azt is tudni kell, hogy az atomenergia is a megoldáshoz tartozik, ez pedig egy újra hasznosítható energia. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Ja, Nagyon szépen köszönöm. Ezzel a különböző információk, nézőpontok színes, széles palettáját leszálltuk, de kedves kollégák, kérdéseket tehetnek fel most. Ami az időt illeti, kérem szépen tegyék, ha lehet, összeszedetten, és a tisztelt vendégek is összeszedetten is, röviden, tömören válaszoljanak. Gyerek úr, Köszönöm szépen. Egy rövid kérdésem lenne a KBS módszerre technológiával kapcsolatban. Ezekben a résztartályokban magas lesz a hőmérséklet szerintem. Ezzel összefüggésben, ugye ez egy elszigetett terület lesz, ez a hőmérséklet lehet, hogy felemelkedik egy pár száz év után. A hőmérséklet akár addáig is emelkedhet, hogy minden megolvad. Tehát szerintem nem tudjuk majd betartani a szigetelési rendszerre vonatkozó biztonsági előrásokat, és a sugárzás, a rágyújtó sugárzás tönkre teszi a rézet, a korrózió pedig egy olyan folyamat lesz, amely sok fel fog gyorsulni. Valamilyen módon lehet ellenőrizni a hőmérsékletet ezekben a tartályokban, és van esetleg szellőző rendszer, amely segíti lehűteni ezen tartályok tartalmát. További kérdés, Harms kolléganő. Johann Sván úrhoz intéznék egy kérdést, méghozzá szeretném megtudni, hogy hogy lehet az, hogy ennyi kételj merül fel a KBS módszerrel kapcsolatban. És ennek ellenére nagyon sok más országban alkalmazzák a svéd modellt. Mit jelent ez az új vita Svédországban? A többi ország, amely mindenfajta biztonsági bizonyító vagy bizonyíték nélkül elfogadta ezt a módszert, hogy, hogy náluk nincs vita, és Svédországban meg miért van vita? Aztán volna egy, igazából nem is kérdés, hanem megjegyzés, a francia modellel kapcsolatban. A franciák az arévánál biztosak abban, hogy a következő fázis, ahol ö, ezeket a gyors tenyésztőket bevezetik, sikeresebb lesz ez a következő fázis, mint az első fázis mert ugye Franciaországban nagyszerű kudarcot vallat egyszer ez a gyors tenyésztő rendszer. Nem tudom, hogy hogy lehet azt nem mondhatni azt, hogy a recycling annyira jól működött volna nálunk, de a helyzet az, hogy Franciaország az az ország, ahol a legnagyobb mennyiségű rádióaktív hulladék található az egész EU-ban, és néhány elképzelésük van a franciáknak, hogy hogyan lehetne ezt a hulladékot kezelni, de meg eddig nem nagyon valósítottak meg semmit. Ami Pataka urat, a finn urat illeti, ön beszélt valamennyit a költségekről a finnország számára. Ön száz évet számolt ki, ha jól értettem, aztán száz év után abból indulnak ki, hogy nem lesznek további tárolási költségek csak az első száz évben, ha jól értettem. Van esetleg még kiegészítő kérdés, úgy tűnik, hogy nincs. Akkor az uraknak megadom a lehetőséget, hogy válaszoljon, Peteka úr vagy Swan úr. Ki szeretne kezdeni? Ön? Jó. Köszönöm szépen. Finnül fogok válaszolni. Először is a KBS-ről beszélnék, és a réz tartályokról. A KBS 3-ról. A helyzet nem olyan, hogy nőne a hőmérséklet azt követően, hogy elhelyezik a tengerfenéken a tartályokat. A, a rádióaktív utóhő azt jelenti, hogy időben csökken a hőmérséklet. Amikor bemutattam a terveket, vagy a táblázatokat látják, hogy először is több tíz évet kell várnunk, több évtizedet, hogy a kéket főtő elem, amely víztartályban van, eléggé lehűljön. 40-50 évet telik, mire lehűlnek ezek a fűtelemek. Aztán térhetünk rá a végső tárolásra. Ebben az esetben a következőt tesszük, összekeverjük a melegebb és a hidegebb fűtőelemeket, tehát az egyik tartály 12 fűtőelemből áll, vegyesen hideg és meleg fűtőelemeket tartalmazna, és így lecsökken az átlag hőmérséklet a tartályon belül. Tehát a tartályon kívüli hőmérséklet nem lehet 100 fok feletti. Ez a kiinduló pont. Aztán van még egy kérdés, volt egy kérdés a költségekkel kapcsolatban. Bemutattam ugye egy táblázatot, amely az összköltséget tartalmazta. Aztán bemutattam az ütemtervet. Az elképzelés az, hogy a száz év múlva lebontsuk ezt a tárolóhelyet. A finn jogszabály alapja az, hogy a tárolóhelyet le kell zárni, utána a finn állam vállalja magára a felelősséget, és a finn állam lesz felelős a tárolóért. De a végleges lezárt tárolóhelyre vonatkozó költségek nem lesznek magasabbak szerintem. A tárolóhely végleges bezárását követően a tárolóhelyre, tárolóhely esetén nem lesz szükség őrzésre. Ez az alapja a számításoknak. Um, Köszönöm szépen. Pátraka úr helyesen mondta azt, hogy a hogy a hőmérséklet nem fog olyan szintre emelkedni, hogy felmerülne az olvadás problémája. A rendszer modellezése azt mutatja, hogy néhány évig a, a, a külső a környezetnek a hőmérséklete nem haladhatja meg a 100 fokot, mert különben ugye felforna a víz, de általánosságban az várható, hogy csökkenni fognak a hőmérséklet, de mégis csak 19 és 40 fok között hőmérsékletről beszéltünk a következő száz évben. És a korróziós folyamat erősíteni fogja, hogyha felhevül a rész. És hát kérdés, hogy a sugárzás mennyi, milyen mértékben fogja a rezet e, befolyásolni. Stockholmban már foglalkoztak, ezzel vizsgálják a korróziót, és a jelenlegi válaszok eddig kielégítőek nem lesznek hőmérséklet mérések, sugárzás mérések, a szellőzőjáratok is meg fognak szűnni, hogyha lezárják, e, szerelik az erőműveket. A Rebecca Harms kérdésére pedig hogy miért van ennyi kételj a svéd modellel kapcsolatban. Ez szóval egy nagyon érdekes kérdés a svéd modell. Svédországban is, és általam is nagyon pozitív van részesült, és, és amikor elkezdődött a konzultációs folyamat hat évvel ezelőtt, akkor azt láthattuk, hogy inkább az alternatív telephelyek, az alternatív módszerek, technológiák kérdése okozhat csak vitát. De vannak olyan fontos kérdése, különösen a rész korróziója ilyen fontos kérdés, amelyek talán azért, mert Svédországban olyan kicsi ez a rendszer, és nagyon kevesen dolgoznak ezen a területen, és nem igen vannak független felülvizsgálatok, és a kutatási pénzek és a vállalatokhoz folyik, és nincsen független kutatás, nincsenek ehhez források. Tehát ezért egy kicsit bizalmatlanak, és különösen a rész korróziójával kapcsolatban merültek fel kételje. Természetesen, hogyha az ipar maga viseli a teljes felelősséget, akkor nagyon erős szabályozóra van szükség. És a szabályozó nagyon határozottan is lépett fel, és nagyon pontosan meg kell vizsgálni, hogy mi történik az iparban. És a 80-as és 90-es években a szabályozó felügyelő hatóság nagyon pontosan megvizsgálta, hogy a KBS területen mi történik, hogy mi történik a rézzel, és, és ott, ott is voltak fúrások, ahol addig kutatások nem voltak, és a 80-as évek végén aztán megint csak eltűnt a napirendről ez a kérdés. A tárolók lezárása követően felmerő költségek kell kapcsolatban elmondhatjuk, hogy Svédországban a kormány fog felelősséget vállalni a lezárás követően a tárolóhelyekért, ahogy a más országokban is így történik. Hogyha már a tárolókban ben van a nukleáris hulladék, az uránium például, akkor természetesen fennáll a veszélye annak, hogy ez kikerül, és ez a proliferációs veszély tényleg annyira komoly, hogy a nemzetközi közösségnek megfelelő védelmet kell nyújtani ez ellen. És, és tulajdonképpen a társadalom szempontjából örökre kellene biztosítani azt, hogy ne kerülhessen ki ez a hulladék a nemzetközi társadalomnak ezeket a tárolókat a végtelenségig biztonságban kell tartani, és hát ez természetesen költséges lesz. Nem tudjuk még, hogy mennyire költséges, ez nagyon néz meghatározni az ezzel kapcsolatos költségeket. Köszönöm szépen. És végül, de nem utolsó sorban, Hugelman úr kapja meg a szót. Tulajdonképpen két kérdés merült fel az egyik a superfix kapcsolatos történelem, és az, hogy Franciaországnak mekkora mennyiségű hulladékot kell kezelni. Na, nagyon sok e, részletről van itt a Super Phoenix esetében. Az EDF tartja fenn ezt a létesítményt. Phoenix esetében nem csak technikai tendőkre volt szó, hanem politikai kérdések is felmerültek Franciaországban. Tehát technikai, politikai döntéseket kellett meghozni. Csak arra emlékeztetnék, hogy ebben az időszakban Phoenix, a Super Phoenix elődje nagyon hosszú ideig működött, és hát nem régen zárták csak le. Phoenix és Super Phoenix esetében az Ariva termelte az energiát a MOX technológiával, ez már több generáció óta használatos a könnyűvizes reaktorokban, és a Phoenix esetében a felhasznált fűtőanyagot a, újra felhasználtuk, ez a technológia, amit alkalmaztunk, az a tenyésztő reaktor technológiával teljes mértékben kompatibilis. Az EDF és a többi részevő nagyon sok ismeretet halmozott fel ezzel kapcsolatban Franciaországban. Ez lenne a válaszom a kérdése. Nem fogom kiemelni a technikai és a politikai kérdéseket a Phoenix és a Super Phoenix kapcsolatban. Aztán a következő kérdéssel két ö, dolgot kell figyelembe venni, hogyha a hulladék mennyiségéről beszélt. Először is azt a mennyi, az energia mennyiségét, amelyet atomenergiával előállítunk, megavat óránként, vagy pedig erőműveként meg kell adni ezt a mennyiséget, hogy meg a mennyiség energiát termelünk, tehát amit mondtam, hogy tonnánként, vagy megavatóránként, vagy reaktoronként. Az újra feldolgozás ö, esetében meg kell határozni, hogy ez milyen arányban történik, és az EDF atomenergia programjában nagyon nagy az aránya az újrafeldolgozásnak. Tehát, hogyha, hogyha az erőmű két termelt radioaktív hulladék kezelést összevesztjük az energia mennyiségével, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon hogy jóval kevesebb Franciaországban a nem feldolgozott mennyiség. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy összevetjük tehát az termelt energia mennyiségét az újrafeldolgozás mértékével de Franciaország ugye nem, egy egyedül, nem áll egyedül ezzel a problémában, hanem a nukleáris hulladék legnagyobb tárolója, nem Franciaország, hanem az Egyesült Államok. Tehát most igaz, hogy Európára vonatkozott a kérdés, nem a világszintű helyzetre. Köszönöm szépen. És hát, hogyha ilyen mennyiséget vizsgálunk, a, ugye fel kell, meg kell vizsgálni, hogy az üvegesített mennyiség mekkora a nemzeti helyeken, látogatásokra kerül, például januárban, és és a, azokat a helyszíneket felkeresik, ahol jelenleg tárolják a hulladékkezelés, a radioaktív hulladékot, illetve ahol üvegesített hulladékot tárolnak, de ez nagyon kevés helyszínen lehetséges ma. Köszönöm szépen! Én is azt gondoltam volna, hogy a francia helyzetet kicsit még eh, szisztematikusabban ismertetetni hiszen azt gondolom, hogy a szakbizottsági munka számára is érdekes lett. Franciaország nagyon érdekes lett a mi munkánk szempontjából, hiszen az atomenergia használat a Franciaországban játsza a legnagyobb szerepet az Európai Unión belül, és ugyanakkor megállapítható, hogy az atom hulladék, a radioaktív hulladék, amely jelenleg létezik Franciaországban, szívesen rendelkezésre bocsátom az én információmat. Tehát úgy tűnik, hogy a, a különböző francia helyszíneken különböző kategória jó hulladékként tárolt hulladékokat vizsgáltam, akkor megdöbbentett egy dolog, ami nagyon eltért más országoktól, amit én ma atomhulladékként határoznék meg. Az Franciaország több mint ezer helyszínen kerül tárolásra vagy köztös tárolásra, és hát nem tudom, hogy ezt hogy lehet belátható időn belül rendszerezni, és a legmagasabb biztonsági feltételeknek elegetéve, Ugye Öttinger biztos úr mindig erre hivatkozik, tehát ez mégiscsak kérdéses, hogy ezt hogy lehet megoldani. Tehát a konkrét kezelése a ma létező radioaktív hulladéka, ekkora terjedelme, mint Franciaországban, ez a probléma olyan probléma, amelyet nem tudunk a, az előadók által bemutatott eh, technológiákkal megoldani. Tulajdonképpen csak jövőre nézve tudjuk ezt. Úgy gondolom, hogy Franciaországban ez ma nem megoldható. Hugeman úr szeretne újra hozzászólni. Azt gondolom, hogy eh, ezek a számok a PNMGD, ez egy nemzeti nukleáris hulladékkezelő programból származó számok, ez egy nagyon is kimerítő listát tartalmazó dokumentum. Megnéztük a nemzeti területen található hulladékot, ideértve a a fogorvosokat, a kórházakat, a kis üzemeket, azokat, akik a radioaktív anyagokat alkalmaznak. Éppen ezért beszélünk ezer helyszínről. Nincs ezer atomtemető Franciaországban. Nukleáris helyszín, olyan üzem, nukleáris atomerőmű, feldolgozó erőmű. A helyszínek száma a az atomtároló helyek, vagy hullatároló szemek sokkal alacsonyabb ezernél. Köszönöm, mondja az elnök a kiegészítést. Nem látok további hozzászólót. Akkor nagyon szépen köszönöm a kedves kollégáknak, a vendégeknek és a szakelőadóknak. A nagyon nehéz témánál kiegészítő információkkal segítettek nekünk, látják, hogy úgy lehet nehéz témákat megfejteni, hogy az ember tanácsot és segítséget kér, talán így biztosabbak leszünk majd a megítélésben. Néhány kolléga élt ezzel a lehetőséggel, volt, aki nem. Persze azok, akik nincsenek itt, azok nyilván tudják, hogy mit kell tenni. Ezzel a kis rossz májú megjegyzése mindenkinek